So, good morning, liebe Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Az utolsó ülésnapon, a nyári szünet előtt. Jó, hogy még néhány képviselő is itt van, hiszen ma még eléggé jelentős programunk van. A lengyel elnökség bemutatásával kezdjük és üdvözlöm körünkben Marek Szavicki minisztert, aki a lengyel mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, a a tanács soros elnöke, és ő illetékes az biztonságért és a környezetvédelemért, éppen ezért nyilván nagyon érdekes megjegyzéseket hallhatunk tőle. Szavicki miniszter agrártudományokat tanult, agrártudományokból PhD-zett, a távközlési minisztériumban volt államtitkár, és egy farm tulajdonosa is, tehát nem csak beszélt, hanem gyakorolta is a mezőgazdaságot. 1993 óta lengyel parlament tagja, különféle funkciói voltak, többek között a verseny és fogyasztó védelmi bizottságban volt elnök. Ezen kívül elnöke volt a lengyel parasztpárt parlamenti frakciójának, és még számos egyéb funkciója volt. Tehát miniszter úr, üdvözöljük a Környezetvédelmi Bizottságunkban, itt az Európai Parlamentben. Már volt alkalmunk találkozni, amikor a delegációnkkal Varsóban jártunk, és különféle témákról beszéltünk. Érdekes lesz most arról hallani, hogy mik a lengyel elnökség szándékai, most várjuk bemutatkozó beszédét, és át is adom önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, számomra Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a lengyel soros elnökség mezőgazdaság és vidékfejlesztési, illetve halászati prioritásairól beszélhetek. Szeretném megköszönni a meghívást, azzal kezdeném, hogy a francia polgároknak szeretném jó kívánságaimat kifejezni nemzeti ünnepük alkalmából. Tehát eh, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Lengyelország egy nagy európai ország, ahol a mezőgazdaságnak még mindig nagy szerepe van. Ennek köszönhető az a tény is, hogy az elnökség prioritásai között az élelmiszer biztonság is szerepel. Az elmúlt évek és hónapok tapasztalatai alapján tudjuk, hogy mennyire fontos az élelmiszer biztonság, és ennek a jelentősége növekedni fog. Az élelmiszerbiztonság számos területet érint, szó van a minőségről, a mennyiség biztonságáról, és az élelmiszer termelők biztonságáról is, akiknek meg kell tervezniük tevékenységüket. És pedig hosszabb távon. A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság területén az elnökség a kap reformjára fog koncentrálni. Nagyon fontos lesz a megújuló energiákról folytatott eszmecsere is. Ezekről a kérdésekről tényleg szeretnénk szólni, és azt is megemlíteném, hogy 150 évvel korábban a mezőgazdaság még energiafüggetlen volt. Most itt van a klímaváltozás is, és kihatásai, Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy legyen egy munkaprogramunk, egy tervünk a mezőgazdaság energia ellátásáról is. Itt a biomaszáról van szó, a megújuló energiáról, elnökségünk pedig különleges figyelmet szentel majd ezeknek a témáknak. Találkozunk a héten még Szopotban is, ahol a megújuló energiák kérdéséről beszélünk majd. Remélem, hogy a következő miniszteri tanácsi ülésen ezen a területen meg is állapodhatunk majd valamiben. Akkor az elnökség eh, prioritásai közül említeni még a közös halászati politikát, a mezőgazdasági politika mellett itt is reformra van szükség. Az elmúlt három nap során hallottam a képviselőktől néhány megjegyzést a közös halászati politikáról, tehát itt is mindenképpen reformra van szükség. Ugyanolyan új megközelítésre van szükség, mint a kap területén, hiszen számos problémával szembesülünk. Létezik itt is egy pragmatikus megközelítés, ugyanúgy, mint a mezőgazdaságban. A megközelítés pedig eh, alaposan át kell dolgoznunk. A lengyel elnökség foglalkozik majd a témával. Az eh, állatok jelölése is prioritás lesz számunkra. Az elkövetkezendő hetekben a bizottság javaslatot tesz az állatok elektronikus jelölésével kapcsolatban. Remélem, hogy egyszerűsödik majd a helyzet. És remélem, hogy az önök szakbizottsága is támogatja majd az egyszerűsítést. Az állatok jelölésénél különösen fontos lesz a juhok jelölése, hiszen ezen jelölés költségei nem összeegyeztethetők a jelenlegi helyzettel. Egyéb lényeges pontok, például az állat, egészség, még az év végéig várunk egy jelentést a bizottságtól. Az állategészségügy helyzetéről, illetve az állatok szállításának helyzetéről. Reméljük, hogy minden lényeges szempont szóba kerül majd az állatok szállításával és az állatok egészségével kapcsolatban. Reméljük, hogy megfelelő döntések is születnek majd ezen a területen, amelyek minden fél elvárásainak megfelelnek. És ezek során szeretnénk a környezetet is megfelelően figyelembe venni. A növény egészségügy helyzete az Európai Unióban 30 éves jogalkotáson nyugszik. Eljött az ideje, hogy egy kicsit modernizáljuk, illetve felülvizsgáljuk ezeket az előírásokat. Az egyre gyakrabban előforduló kártékony kórokozókra is gondolunk. Mindenképpen egyszerűsíteni kell a jogalkotást ezen a területen, illetve a növény szaporító anyagok, illetve a vetőmagok kereskedelmének területén. Egy versenyképes belső piacra van szükségünk, ahol jó minőségű vetőmaggal kereskedhetnek az érintettek. Ebben a kontextusban természetesen a globalizációt és a nemzetközi normákat is figyelembe kell venni. A lengyel elnökség ezen a területen együtt fog működni az Európai Parlamenttel. És természetesen a jogalkotási tervezetek kidolgozásánál is. Van még több téma, amely foglalkoztat minket, ezek közé tartozik a GMO, a genetikailag módosított szervezetek. A parlamentnek már benyújtott a bizottság az idevágó javaslatát, mi pedig eh, szeretnénk eh, viszonylag gyorsan lépni ezen a téren, és eh, az Európai Parlamenttel minél hamarabb felveszük a bilaterális tárgyalásokat. Véleményem szerint Európában még ez a kérdés nincsen kielégítően megválaszolva. Elnök úr 2011-ben az erdők nemzetközi évét ünnepeljük. Lengyelországban az ország 40%-át erdők borítják. Európa egyik legnagyobb természetes erdőterületéről van szó. Lengyelországban, ehhez is szeretnék néhány szót szólni. Lengyel miniszterként. A tanács a parlament egyik állásfoglalását tudomásul vette az erdővédelemről szóló zöld könyv tekintetében. Biztos vagyok benne, hogy a tanács osztja az önök véleményét hogy hogyan hasznosíthatjuk az erdőket. Az erdőknek nagyon fontos szociális funkciójai van az ökológiai növekedés mellett, hiszen az erdőknek köszönhető nagy részt az ökoszisztéma rendje. Nagyon lényeges ebben a tekintetben a mezőgazdasági termelők és az erdészek feladata az erdők jó állapota Európában, illetve az erdők állapotáról szóló információk pontosítása kulcsfontosságú lesz az elnökségünk számára. És fel kell készülnünk a klímaváltozás által okozott következményekre is. Az Európai Unió azt várja, hogy az érintett szakbizottságok is megfelelő súlya foglalkoznak a kérdéssel. Az erdővédelem nemzetközi szempontjairól szólva azt a kiváló munkát szeretnénk folytatni, amelyet a magyar elnökség vezetett be. Van Forest Europe kezdeményezésre gondolunk, illetve az erdővédelmi miniszteri konferenciára. Júniusban, Oszlóban az érintett miniszterek nagyon fontos döntést hoztak, hogy tárgyalásokat folytatnak majd egy európai erdővédelmi megállapodásról. Ezen kívül megemlíthetném még az Európai Unió céljait 2020-ig, és ebben a stratégiában is szerep jut az erdőknek. Itt egy rendeletet irányoztak elő 2011. novemberére. Fáradozzunk kell azon, hogy a konferencia anyagait jól készítsék elő. Végezetül pedig egy olyan témáról szólnék, amely a trópusi fák nemzetközi szövetségre vonatkozik. Itt megállapodás ratifikálásáról van szó, hiszen van egy 2016-ban kötendő megalapodás. A parlamenttel és a bizottsággal is szoros együttműködést szorgalmazunk, természetesen a tagállamokkal is. A, a, az INTA bizottság jelentésének előterjesztése után a parlament szeptemberben foglalkozik majd az anyagon. Most megemlítenék még egy nemzetközi szervezetet, ez pedig a genetikai források faunál lévő intézete. Ebben az esetben is arról van szó, hogy a genetikai anyagokat hogyan lehet megfelelő védelemben részesíteni és felhasználni. A 16. ülés Rómában lesz a lengyel elnökség alatt. A lengyel elnökség pedig eh, az Európai Unióban kiválóan a magyarok által lefolytatott előkészületi munkákra alapozunk. Igen, tisztelt elnök úr, képviselő, hölgyek és urak, szeretném biztosítani önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megkezdett munkálatokat folytassuk az előbb említett témakörökben itt a parlamentben is, hogy még 2011-ben lezárhassuk a munkálatokat, és nyilván jó alapot szeretnénk a 2012-ben lezáradó munkáknak is nyújtani. Köszönöm, és várom kérdéseiket. Ja, uh, miniszter. Miniszt, Szavicki miniszter úr, köszönjük szépen a előadását, amely a lengyel elnökségi programra vonatkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos szakterület az öné, mert nagyon sok nagy téma van ezen a területen, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat említendő, ezek a biológiai sokféleségnek, sokszínűségnek képezik az alapját, és ez természetesen a környezetvédelem és a klímavédelem területén is számít. Tehát minden olyan nagy téma, ami a szakbizottságunk számára érdekes, az az ön portfóliójában található meg. És ezen a téren Európának nagyon sok kínálni, kínálni valója van. Valóban, ahogy ön is mondja, az éghajlatvédelem, a környezetvédelem, az erőforrások védelme és a biológiai sokféleség a 21. században. Ezek a mi szakbizottságainknak a témái, és ezek kapcsolódnak az önök programjához. Lengyelországnak ezen a téren nagyon nagy tartalékai vannak, hatalmas területek, ahol még létezik a biológiai sokféleség, és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat akár Európába is exportálhatják. Említett más országokat is, ahol nagyon jó példákkal találkozhatunk. Lengyelországban például fenntartható erdőgazdálkodásra törekednek, úgy gondoljuk az egész Európai Unióban ez kell, hogy legyen az alapelv, hiszen ez nagyon sok előnyel jár. Tudom, hogy az önök politikájának az egyik fő pontja, egyik fő területe a mezőgazdaság és a közös agrárpolitikának a reformja. Itt a parlamentben, a mezőgazdasági bizottságban és a környezetvédelmi bizottságban, illetve a plenáris ülésen is támogattuk a reformot, amely, amely által az első pillére zöld irányba fordul, és a mezőgazdaságnak a tevékenységét és a vidék fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket megreformálja. Reméljük, hogy ezt az utat támogatni fogja a soros elnökség, mert hogy ez az az irány, amiben fordulnia kell a közös agrárpolitikának. Szólt a halászati politikáról is. A múltban ezzel kapcsolatban sok vita volt itt a szakbizottságban. A tengerek, tengeri halászatnak az eltúzott méreteiről és a, bizonyos halfajokat fenyegető veszélyekről. Foglalkoztunk különösképpen a tonhalt fenyegető veszélyekkel, amelynek az állománya most rendkívüli kockázatoknak van kitéve globális szinten is különböző fórumokon arról cseréltünk eszmét, hogyan lehet a tonhalat megmenteni, és más hal, és a hal más halfajokat is. Úgyhogy hát a halászat reformjára is sor kell, hogy kerüljön az agrárpolitika reformján belül. Nos, a mezőgazdaságban rendelkezésre álló új technológiák is foglalkoztatják újra és újra ezt a szakbizottságot. Vannak olyan élelmiszerek, amelyek nanoanyagokat tartalmaznak. Szívesen tudnánk, hogy ennek milyen következményei vannak az emberi szervezetre, az egészségre tekintettel arra az újszerű élelmiszerekre vonatkozó rendelet kapcsán a parlament és a tanács az egyetértett abban, hogy deklarálni kell, hogy a fogyasztónak tudnia kell, hogyha a különböző nanoanyagok hozzáadásával készül az élelmiszer, és ő ezt megvásárolja és fogyasztja aztán a klónozás technológiájával, az állatok klónozásával kapcsolatban is egyetértés volt. Meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen lesz a bizottság új javaslata ebben az évben még. Mi ösztönözzük, hogy még ebben az évben előálljon egy új javaslattal. Aztán az asztalunkon hever a géntechnikai jogszabály, erről is szólt. Jó, hát a parlament fog foglalkozni ugye foglalkozik az ügyel, és belement abba, hogy itt újra nemzetiesítsük ezt a dossziét, tehát minden ország saját maga fog tud dönteni arról, hogy a génmódosított szervezetek termesztését azt engedélyezi vagy sem és jó lenne, hogyha most elfogadott eh, jogszabályok átültetésre kerülnének, és az operatív szintet is elérné ez a változás. Jó, úgy gondolom nagyon sok más téma is van, az állategészségügy is, azt olvastam, hogy a, hogy a lovakat már nem bélyegzik meg, mert hogy ez egy kegyetlen dolog, hanem most már csippeket ültetnek eh, a bőrük alá, a bilok helyett, és a felismerésükre, azonosításukra szolgáló adatot ez a beépített chip tartalmazza, tehát ez az állat jólét területén is egy jelentős előrelépés, hiszen nyilvánvalóan a megbélyegzés fájdalmas dolog. Vannak kollégák, akik szeretnének hozzászólni, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a bevezető előadásáért. Richard Zéber kap elsőként szót. Én is szeretném köszönteni itt a bizottságban önt, miniszter úr nagyon széles téma listát említett meg, amik a e, lengyel elnökség programján szerepelnek. Minket természetesen az érdekel különösen, amit az elnök úr is említett, a génmódosított szervezeteknek a kérdése. Tudja, hogy a parlament széles többséggel támogatta a szubszidiaritási elvnek a megőrösítését, a döntés tehát az, hogy az európai népeknek maguknak kell eldönteniük, hogy ezt a technikát a saját országuk területén engedik-e alkalmazni, vagy sem, és ilyen növények termesztését eh, engedélyezik-e, vagy sem a saját területeken. Mi a tervük, szeretnék a blokádot feloldani. A tanácsban ezzel kapcsolatban itt van ugye egy blokkoló kisebbség. Mit terveznek, hogy a szubszidiaritás elvének az érvényesülése minél hamarabb megvalósuljon? Egy másik téma, ami különösen a szívünk, amit különösen a szívünkön viselünk, az az élelmiszer biztonság kérdése. Ön is tudja, hogy az élemszárak folyamatosan növekednek, növekszik a népesség, a közös agrárpolitikát most fogjuk megreformálni, és ezen belül a közös halászati politikát is, aminek központi része az agrárpolitikának. Ez ugyan nem kapta meg a sajtó figyelmét olyan mértékben, mint az agrárpolitikai reform, de eh, hogyha megnézzük a protein eh, szállítókat, eh, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sok halfaj esetében túlhalászattal, túlzott halászattal kell szembenéznünk, és fel kell, hogy ismerjük, hogy azok a tagállamok, akik maguk is nagymértékben foglalkoznak halászattal, vehemensen tiltakoznak a, a halászati kvóták eh, szűkítése ellen. Más tagállamok, akik nem ilyen erősek ebben a szektorban, ők gyakorlatilag közönösséggel reagálnak a korlátozásokra. Ön mit gondol? Annak érdekében másoknak is perspektívát is biztosítsunk, de és Európában fenntarthatóan megmaradjon a, a halászat és a protein eh, eh, termelőknek a helyzete, mit kell tenni. Az elmúlt évben az Egyesült Államokban gyakorlatilag a gabona termelés az elmúlt évben nagyobb mértékben fordítódott energia előállításra, mint élelmiszer előállításra. Talán ez a trend lesz itt Európában, és úgy gondolom, hogy figyelnünk kell, hogy ez a konkurencia helyzet a energiatermelés és élelmiszer előállítás között ne alakuljon ki, és a megújuló energiaforrásokat támogassuk ugyan, de ugyanakkor ezt a versengést az élelmiszer szektorral elkerüljük. Elnök, köszönöm szépen Richard Zéver. Anni Kasparello a következő eh, hozzászóló, aki a gyümölcslevekkel kapcsolatos jelentéstevőnk. Ő tudja, ő a mestere annak, hogy mennyi cukortartalma van a gyümölcsleveknek. Muchas gracias, señor presidente. Eh, gracias, señor... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a miniszternek és a, az előadását. Leinen úr utalt arra, hogy a gyümölcslevekről szóló irányelv átdolgozásán munkálkodom, és egyetlen egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, és lenne még egy másik témával kapcsolatos kérdésem is. Hogyan értékeli ön a Codex Alimentarius módosítását, és hogyan kellene esetlegesen ezt kiegészíteni? Nincsen, ez nem egy kötelező érvényű jogszabály, azonban ez szabályozza illetve befolyásolja az európai élelmiszerbiztonságot. Az irányelv átdolgozásánál ki kell terjeszteni a normákat az importált élelmiszerekre is, és azért kell ezt megtenni, mert ezeket tartalmazza a Codex Alimentarius. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor előfordulhat az, hogy a vétőval lesz problémánk. Vagy például, hogyha mandarin levet adunk más gyümölcslevekhez, ez elfogadható -e? Ez lenne a kérdésem. Ez a kódex bizonyos esetekben szigorúbb lesz, más esetekben pedig nem. Tehát a kérdésem az az, hogy mi lesz itt a standardokkal. Még egy kérdés, egy kicsit más kérdés. Azt hallottam, hogy megnézzük az erdőgazdaságot, akkor itt van egy irányelv, és mi mindenképpen sok színséget szeretnénk. Itt szeretnénk egy minimum standardokat, annak tekintetében, hogy hogyan bánunk az európai erdőkkel. lehetek közös normákat létrehozni, amelyek lefedik a különböző erdőkultúrákat, illetve terményeket. Ezt le, meg lehetett tenni globálisan. Ha jól értettem, ön szeretne olyan irányelveket, amelyek lefedik az erdőgazdálkodás szempontjából a teljes területet. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Evelyn de Brünn következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött ma ide, és megosztotta az gondolatait velünk és örülök a megjegyzéseinek, és főként, amit a, az erdőkről tett, és hát én vagyok a jelentéskészítő, az elnyek jelentéskészítő ezen a területen, és mindenképpen szeretnék több olyan információt, amelyről úgy gondolják, hogy előre lehet velük mozdulni az elnökség során. Észak-Irországból elkezdtem, és nagy mértékben örülök annak, hogy egyszerűsítették a juhok megbélyegzését, ez nagyon fontos a mi farmjaink számára, de én szeretnék ma egy kérdést feltenni a kap reformjáról. Ön azt említette, hogy pragmatikusan állnak hozzá. Két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik az a kezdeményezésekről szól, amit a gazdáknak adnak azért, hogy környezetbarát módon gazdálkodjanak, és ezen kívül lenne még egy erős pillér is, amit az Európai Parlament nemrégiben állásorolásban támogatott, illetve az első pillérben, első pillérről is beszéltek, az elnök úr és a miniszter úr is. Ön mit gondol, hogyan zajlanak itt a viták a tagállamokkal? Van-e itt rugalmasság a tagállami szinten, és hogy lesznek itt meghatározott kezdeményezések, és bármiről is döntsenek, lesznek-e olyan tevékenységek, amelyek egyetemben külön vannak határozva, határolva, könnyen felmérhetőek, és nem vezetnek további bürokráciához. Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz Florenz. Köszönöm szépen. Soros elnök úr, nagyon örültem, amikor hallottam az expozéját. Én nem a költségvetése kérdezek rá, engem sokan inkább az érdekel, hogy eh, hogyan lehetne a felvevő kezek brutális növekedését kezelni az agrárterületen. Németországban nyolcan veszik meg a disznóhús 85 százalékát. Tehát igazából ők diktálnak. Az egész Európában így fejlődik, és hogyha ez így van, akkor ne csodálkozzunk, hogy a tej olcsóbb, mint az ásványvíz. Milyen intézkedéseket tervez ennek a megakadályozására, hogy a mezőgazdasági üzemek fennmaradjanak, a kisebbek is. A klímaváltozás tekintetében mit javasol? Már megvannak a ilyen, tehát fennmaradjanak a jelenlegi trágya mennyiségek, és így tovább. GMO. Nem akarok itt a GMO-ról beszélni. Amit Richard Zéber kollégám kíván, az az, hogy ez kerüljön tagállami kézbe. Én 9 kilométerre élek a holland határ mellett. És a holland kollégáim nem bátrak, és Hollandiában a gén módosított szervezeteket engedélyezni fogják. Nincs határ, és akkor jön egy moslékos autó a Rajna alsó folyásánál, ahol én lakom, és nem tudom megállapítani, hogy most ebben a tápban van génmódosított anyag vagy nincs. És a Rajna alsó folyásánál élő német paraszt majd valahol, amikor beviszi a húst a vágóhídra, hallja, hogy mégiscsak génmódosított anyag volt a disznójában. Nagyon érdekes reneszánsz ez, de a problémák nagyon erősen szaporodnak. Van egy eh, lengyel ismerősöm is, vele is beszéltem erről, de ön mit javasol? Köszönöm, Karl-Heinz Florenz. Figyeljen, figyeljen arra, hogy honnan jön a táp, és hogy eh, honnan szerzi be az anyagokat. Nem annyira egyszerű. De a miniszter majd válaszol. Tehát Vittorio Pródi. Köszönöm eh, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Én most uh, konkrét kérdést tennék fel, és pedig uh, a mezőgazdaság és erdőgazdaság terén meglévő maradék anyagokkal. Tehát ez a hulladék uh, milyen sorsra jusson. Tehát a biomasszából lehet mondjuk biogázt csinálni, hiszen akkor még az energiahatékonyságot is növelhetnénk egyrészt. Másrészt beszélhetnénk a megújuló energia forrás kímélő hatásáról is, és ez fontos lenne a klímavédelem tekintetében is. Tehát nagyon lényegesnek tartanám azt, hogy megfelelő hasznosító intézmények szülessenek. Egy tonna száraz biomassa ezer köbméter hidrogén energia értékével bír, és a hidrogén előállításához pedig hidrolízisre van szükségünk, ami megint energiát nyel el. Tehát itt a biohulladékkal, a biomasszával más energiaforrásokat válthatnánk ki. És szeretném megkérdezni a minisztertől, hogy európai szinten kezdeményeznek-e ilyet. Köszönöm, Vittorio. Az utolsó kérdés? Nem, még van több. Alois le, akinek méhei vannak otthon. Tehát méhek Európában. Köszönöm, elnök úr. Nincsen szlovén tolmácsolás, angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy megemlítette a hobbimat, amely egyre igényesebb dolog lesz. Nagyon romantikus dolog volt 20-30 évvel ezelőtt méhésznek lenni, most már nem annyira. Európában és az Egyesült Államokban azzal szembesülünk, hogy pusztulnak a méhek és pedig eh, nagy mértékben. Véleményem szerint a méhek jelzik a legjobban a környezet állapotát. Tegnap elfogadtunk egy véleményt a méhek egészségéről. Érdekes volt, hogy 150 módosító érkezett a véleményhez, nem a jelentéshez, a véleményhez. Látjuk, hogy mennyire égető a téma. Úgy gondolom, hogy még mindig kevés figyelmet kap ez az indikátor, ez a mutató, és ez jól illik bemutatkozásának első részéhez, amikor az élelmiszer biztonságról beszélt. Úgy gondolom, hogy egy átfogó megközelítésre van szükség. És úgy gondolom, hogy a méhek révén sokkal tágabbra is tekinthetünk, mint a méh kaptárig. Hiszen ebben a kontextusban az egész környezet állapotáról kapunk információkat. Úgy gondolom, hogy itt sokkal paradigmatikus megközelítésre van szükségünk. Tehát nem csak kozmetikázást, azt nem is annyira mondanám, de szerintem sokkal inkább a mezőgazdaságban felhasznált vegyszerekről is beszélnünk kellene. Most nem szeretnék erre eltévejegni, de látunk bizonyos tendenciákat az elmúlt években. És sokkal jobban oda kell figyelni erre a dologra, és tudom, hogy a lengyel méhészek is tudatában vannak ennek. Köszönöm, miniszter úr. A lengyel méz az egy igazi csemege, és minél több legyen belőle a jövőben. A méhek pontosan jelzik a jó vagy a rossz környezetminőséget, ez igaz. Karin Kadenbach. Én is rögtön csatlakoznék ehhez, hiszen örülök, hogy elfogadták tegnap a módosítómat a szakbizottságunkban, és megállapítottuk azt is, hogy a porzófajok pusztulnak. Ez a génmódosított szervezeteknek is köszönhető, és a vegyszereknek ugyanúgy. A kérdésem pedig az lenne, hogy a gén módosított szervezetekhez hogyan viszonyul. Én inkább Richardhoz, mint Karl-Heinz Florenzhez húznék ebben a tekintetben. Egy kicsit késtem, és így nem hallottam mindent öntől. Az Agri Bizottságban is tag vagyok, és ott is vita folyik az első pillér finanszírozásáról. Tehát, hogyha ott egyszer pénzt költünk el, akkor hiányzik ez a második pillérből. Tehát mi erről a vélemény és a Környezetvédelmi Bizottságnak természetesen nagyon fontos az, hogy a második pillérben milyen források vannak. Köszönöm. Miniszter úr, sok kérdés, érdekes kérdések, és most várjuk a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes vita alakult itt ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdaságban és a halászatban még mindig nem jutottunk el arra a pontra, hogy évtizedekben gondolkodjunk. Pedig ez talán jó lenne, és globális szinten kellene gondolkodnunk. Tehát nagyon is mélyen nagyon is el kell mélyednünk az agrárpolitika problémáiban, és látnunk kell, hogy nagyon sok anomália volt az elmúlt éveknek a politikájában. Ezeket az anomáliákat meg kell szüntetni. Az egyikük szólt arról, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség a közös agrárpolitikában. Nos, én nem annyira ezt mondanám, hanem inkább olyan megközelítést alkalmaznék, ami mindenkivel szemben nagy elvárásokat támaszt, és méreható reformokat sürget. A parlament által képviselt állásponttal egyet értek, és úgy gondolom, hogy a tanács is fogja ezt követni. Hogyha megnézzük az egész kérdést a méheknek a helyzetén keresztül, és az ő környezeti helyzetükkel keresztül, akkor azt mondhatjuk, hogy 20 éven keresztül a termelékenységet úgy növelték a mezőgazdaságban, hogy egyre több írtószert, mezőgazdasági e, vegyszert használtak, monokultúrákat e, termesztetek, és mindez nagyon is károsította a biológiai sok színűséget. Úgyhogy a környezetet újra élettel kell megtöltenünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy legyenek, hogy, és el kell döntenünk azt, hogy monokultúrás termesztésre használjuk a földterületeinket, vagy pedig a biológiai sokszínűség megőrzésére. Ebben a témakörben, itt Brüsszelben ősszel is fogunk tartani majd még konferenciát, ami a talaj biológiai tulajdonságainak a megújítását, a meliorizációt illeti, látjuk, hogy a trágyázó szereknek és a különböző ásványi eredetű anyagoknak a használata milyen károkat okozott, úgyhogy ez a jó időpont arra, ezt láthatjuk ugye Kínában is, hogy ez a, tehát ez a jó időpont arra elérkezett az idő, hogy ezt a problémát is megvizsgáljuk a közös agrárpolitika célját nem csak pénzügyi szemszögből szabad nézni. Azt kell mondjuk, hogy az európai politikáknak a 90%-a pénzügyi kérdésekre korlátozódik. Aki többet kap, az nyer, aki kevesebbet, az veszt. De európaiként még mindig nem vagyunk elég bátrak ahhoz, sajnos, hogy a problémákat holisztikusan európai és globális szinten közelítsük meg. Aztán szóltak arról a kérdésről is, hogy a génmódosított szervezetekkel kapcsolatban mi az álláspontunk. Az európai országok megosztottak ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye az európai e, tudomány az nem szolgáltat megfelelő táptalaja megfelelő érvekkel a politikának. Nem, tudjuk meg, nem tudunk megalapozott véleményt kialakítani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és nem vagyunk meggyőződve arról, hogy mennyiben fenyegeti a génmódosított szervezetek termesztése a biológiai sokszínűséget. Azonban mindenképpen számolnunk kell ezzel a fenyegetettséggel, tehát nem tudjuk ezt kizárni. A biológiai sokszínűséget azt védenünk kell, még akkor is, hogyha bizonyos tagállamok úgy döntenek, hogy génmódosított szervezeteket eh, fognak termeszteni, illetve azok termesztését engedélyezik. A elnökség számára ismert, hogy milyen a németországi, hollandiai helyzet, ők a többiektől kicsit eltérő álláspontot képviselnek, aztán itt van Csehország és Lengyelország, akik a megfontolásaikat, kifogásaikat fogalmazták meg, de hát mindenképpen figyelembe kell venni a gémozista szervezeteknél a biológiai sokszínűség kérdését. én most nem szeretnék senkit sem meggyőzni, vagy rábeszélni bármire, csak azt szeretném, hogyha egy szakszerű, biológiai szempontból szakszerű vita folyna erről a kérdésről, hogyha úgy döntünk, hogy Európában nem engedjük a GMO-k termesztését, vagy a bizonyos tagállamok ezt nem engedik meg, akkor még mindig felmerül az a kérdés, hogy importtal ezek bekerülhetnek az Európai Unióba, hiszen szívesen importálunk olyan élelmiszereket az Unióba, amelyek ilyen technológiával lettek termesztve. A Úgyhogy ezeknek a termékeknél arra kell hogy a fogyasztónak a választási lehetősége legyen, tudjon arról, hogy ilyen módon termesztették ezeket a élelmiszereket, és nem szabad, hogy az európai mezőgazdaságot ez veszélyeztesse. Ugyanis a mezőgazdasági termelés nagyon sok európai régióban újra föl kell építeni, ott rendkívül zavarok voltak. Mi azt támogatjuk, hogy ezzel egyidejűleg a liberális megközelítésmód, piaci megközelítésmód mellett figyeljünk a biológiai sokszínűségre, és ne engedjük, hogy azt akár a világ más részein szétrombolják. Nyilván, amikor Európán kívüli forrásokból szerzünk be élelmiszert, akkor kell erre figyelni. Tehát el kell gondolkoznunk azon a problémán, hogy a világ szinten a génmódosított szervezetek milyen helyzetet teremtenek a élelmiszer termelés területén nem csak a saját portánkat kell megnéznünk. Tehát globálisan kell kezelni a problémát. A tanácsnak az álláspontja itt nagyon kiegyensúlyozott, de a vitában más érveket, szempontokat is figyelembe kell venni. Először is meg kell nézni, hogy a különböző kutató helyek, GMO-kkal kapcsolatos kutató munkája mennyiben megalapozott, mennyiben legitim. Európa nem feltétlen tekinthető vezetőnek a biotechnológia területén, és lehet, hogy ezt támogatni kellene. Aztán itt van egy másik téma is, az európai mezőgazdaság és az európai mezőgazdaság nagyon nagy fejlesztési és termelési potenciállal rendelkezik, ami, ahol a kiegyensúlyozottságra kell a jövőben törekedni. Az élelmiszer biztonságot klónozás nélkül is évtizedeken keresztül lehet úgy Európában, mint világszinten biztosítani. Ehhez azonban arra van szükség, hogy közös mezőgazdasági politikát, egy holisztikus megközelítésmódot alkalmazunk, eh, és nem olyat, amely kizárólag a gazdasági szempontokat veszi figyelembe. Eh, elnök úr ön szólt a fenntartható halászat kérdéséről, és a tonhalat veszélyeztető túlhalászatról, túlzott halászatról. Én örömmel jelenthetem, hogy hogy e területet érintő több éves terveket érzékeltük, tudomásul vettük, és igyekszünk egy igyekszünk tudományos módszereket alkalmazni a halászati források vizsgálata, fenntarthatóságának vizsgálata során. Fontos, hogy a halálományokat megfelelően nyilván tartsák a világ minden sarkában. Ez lehet, hogy nem fogja megoldani ugyanakkor a túlhalászás, a túlzott lehalászás problémáját. És itt van aztán a regionalizálódásnak a problémája is a halászatban, ami egyre nagyobb méreteket ölt. Hogyha megnézzük a különböző világtengereket, akkor azt láthatjuk, hogy ott a halászatnak különböző formái, különböző formái alakultak ki, különböző képpen viszonyulnak ott a halászathoz, és hát ezt is figyelembe kell vennünk nyilvánvalóan a közös halászati politikában fölmerült a megújuló energiaforrásoknak a kérdése is. Én a bevezető előadásomban kifejeztem azt a kívánságomat, hogy illetve kifejezésre jutattam azt, hogy száz évvel ezelőtt még teljesen más volt a mezőgazdasági termelés struktúrája, akkor a mezőgazdaság még saját magát el tudta látni energiával. Most azonban nagyon nagy szükség van a megújuló energiaforrásokra, de a bioüzemanyagok termelése sajnos az élelmiszerellátás, az termelés területén anomáliákhoz vezetett. Ahhoz, hogy egy tonna gabonát termesszünk, bio üzemanyag előállítása céljából ezt, ezt megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy megnövekedett a bioüzemanyagoknak a termelése, és ez árcsökkenése vezetett a világpiacon. Tehát, hogyha árcsökkenést látunk, akkor azt is mondanunk kell, hogy teljesen szükségtelen a élelmiszer élelmezési célú mezőgazdasági termelés visszaszorítani eh, a energetikai célú termelés érdekében, hiszen nagyon sok eh, hulladék van, eh, mezőgazdasági hulladék, kommunális hulladék, amit energiatermelésre föl lehet használni, és vannak más energiaforrások is, megújuló energiaforrások, a szélenergia, a napenergia, ezeket is máshogy kellene hasznosítanunk. Tehát itt ez egy nagyon szerte ágazó kérdés, komplexum, itt a különböző országok haladó technológiájának tapasztalatait felhasználhatjuk. És nyilvánvalóan ide tartozik az erdészeti biomasszá kezelésének kérdése is. Én úgy gondolom, hogy az erdészeti biomasszát csak úgy szabad hasznosítani energetikai célokra, hogy az ne vezessen túlzott erdőírtáshoz úgy kell kialakítani az adózását is ezeknek az energetikai termékeknek, hogy ez biztosítva legyen. Ugyanis nem szabad azt nem szabad, hogy az a helyzet kialakuljon, hogy a klímavédelmet szolgáló erdők, amelyek továbbra is növekedhetnének, azok energetikai célokra legyenek föláldozva trzeba wycinać lasy, trzeba nie. Ami a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos mutatókat illeti, nem engedhetjük meg, hogy erdőket írtsanak túlzott mértékben energiatermelési célokra. És abban is egyet értek önökkel, hogy a méhek a környezet állapotának, a környezet minőségének a legjobb mutatói. Az a benyomásom, hogy a méhészetnek a problémái sok esetben csak mezőgazdasági problémaként vannak kezelve. Lengyelországban is mezőgazdasági problémának tekintik ezt keressük a méhészeti problémák okait, a kaptár elhagyásnak, a túlzott méhpusztulásnak az okait, kutatjuk ezt, keressük a megoldást. Igen, vannak növényvédő szerek, amelyeket használnak a mezőgazdaságban, ezek is hozzájárulhatnak a kaptár elhagyáshoz, de hát vannak más tényezők is, amik a környezet állapotát befolyásolják, és amelyek részben felelőssé tehetők a méh pusztulásért. Itt úgy gondolom, hogy még elmélyültebb kutató munkára van szükség. Nem szabad kifejezetten csak a mezőgazdaságot felelőssé tenni a környezet állapotának védelméért, hanem vannak más szempontok is. És lássuk még, mi van itt előttem a papíron. Z föl Föltették azt a kérdést is, hogy a Codex Alimentarius keretében hogy jelenik meg a cukortartalom. Európában az elmúlt évtizedekben rendkívüli követelményeket, szabványokat, rendkívül szigorú szabványokat dolgoztunk ki. Ugyanakkor nagyon is fejlett, nagyon, nagyon is nagyon is előre haladott vitákat folytattunk a WTO keretében erről a kérdésről, és a Mercosur tanácskozásokon is, és vannak a világnak más régiói is, ahol azt várják, hogy az európai piac a világ valamennyi részének mezőgazdaságát támogassa, segítse a mezőgazdaság fennmaradását. Nyilvánvalóan ez a európai mezőgazdasági termékekkel szemben magas követelményeket támaszt, úgy az állatjólét, mint a növényegészségügy területén. Itt Európában nem szabad megengednünk, hogy olyan élelmiszereket hozzanak be Európába, amelyek a mi magas szintű szigorú szabályai, szabályainkat, szabványainkat nem teljesítik. Ez érvényes a gén technikailag módosított szervezetekre is. Tehát ha Európán belül fontosnak tartjuk a biodiverzitást, akkor támogatnunk kell annak fenntartását a világ egyéb részeiben is. Ez érvényes az élelmiszer ellátás biztonságára is. Aztán szólt egy másik témáról is, a mezőgazdaság kizöldítéséről. Nekem az a benyomásom, hogy az ezt illető vitában az ezt illető vitában valahogy megfeledkeznek a korábbi, korábbi korábban elhatározott reformok kötelezettségek megvalósítására. A 2003-as reformot követően a zöld kifizetések jó eszköznek bizonyultak arra, hogy ösztönözzék a termelőket a termelési tevékenység kizöldítésére. Hogyha azonban megnézzük a piaci információkat, akkor azt is láthatjuk, hogy megoldásokat vezettünk be arra nézvést, hogy támogassuk a mezőgazdaság kizöldítését a cross-compliance eh, eszközével is. Nagyon sok új kötelezettség vállalás lett tehát a mezőgazdasági termelők számára bevezetve. Itt megint csak a cross-compliance-t említeném, és ez nagyon sok gazdálkodó generációt érint itt Európában ellenőrizni fogjuk azt, hogy Európa szerte betartják ezeket a kötelezettségvállalásokat. Vannak különböző egyéb témakörök is, amik fontosak lehetnek, így például a környezetvédelem. A mezőgazdaságnak a környezetvédelem és biztonság területén felmerülő feladatait a környezetvédelmi irányelv tartalmazza. Megmutatkozott, hogyha készítenénk egy térképet, amelyben feltérképeznénk, hogy a feladatokat, feladatokat elvégezt, e akkor sajnos fehér foltoktól hemzsegnének ezek a térképek, és azt mutatnák, hogy sajnos ezeket a kötelezettségvállalásokat sok helyen Európában nem teljesítették az első pilléren belül az első pilléren belül, tehát sokkal jobban kell gondoskodnunk a kötelezettségek betartásáról, és erre persze eszközöket, forrásokat is biztosítanunk kell. Nekünk jogunk van ahhoz, és gondoskodnunk is kell arról, hogy a mezőgazdaság területén annak valamennyi vonatkozásában sokkal nagyobb mértékű kizöldítésről gondoskodjunk. Persze, vannak már erre vonatkozó kötelezettségvállalások a múltból is, ezek az első pillére vonatkoztak, de a második pilléren belül is lépéseket kell tennünk, egy ösztönző rendszert kell kialakítanunk akár 5-7 vagy még hosszabb távra tervező programok keretében. Tehát a költségvetésben forrásokat kell teremteni arra, hogy a, mezőgazdá, hogy a mezőgazdasági termelők, a gazdálkodók ténylegesen kizöldítsék a saját tevékenységüket. Vannak már mezőgazdasági programok erre vonatkozóan. Szeretnék arra utalni, hogy az európai mezőgazdaság, különösen, hogyha közvetlen kifizetésekre összpontosít, mint egyfajta gazdasági stabilizáló eszközre, akkor sajnos ez az európai mezőgazdaság egy defenzív helyzetbe, egy védekező helyzetbe fog kerülni hogyha ugyanakkor az eszközöknek, forrásoknak a nagy részét átcsoportosítjuk a második pillérbe, az innovációba, a fejlesztésbe, a kutatásba, akkor egy olyan ösztönző rendszert sikerül kialakítanunk, ami előrelépést hoz ezen a területen, és ebben az esetben a, jelenlegi visszás helyzetet meg tudjuk szüntetni. Az Európai Parlamentben is sokszor elhangzott már, hogy 30 éven keresztül hogyan növekedett a termelést, és hogy ez milyen és hogy ez most egyfajta stagnációba fordult át. Tehát szeretném még egyszer aláhúzni a fejlesztési potenciálnak a jelentőségét. A génmódosított szervezetek felhasználása termesztése nélkül a klónozás nélkül és növényvédőszerek túlzott használata nélkül is lehet növelni még a termelést, vannak növekedési lehetőségek, potenciálok, amiket ki kell használni. Tehát e, megerősített kizöldesítés a mezőgazdaságnak a második pilléren keresztül. És mi a helyzet a már korábban felvállalt kötelezettségekkel? Aztán volt egy további kérdés is, nevezetesen az E. coli baktérium okozta fenyegetettség az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi előrejelző riasztási rendszer itt Európában nem működik megfelelően. Véleményem szerint, ezt mondták, véleményem szerint ugyanakkor jól működött ez a rendszer, De hogyan lehet, hogyha úgy döntünk, hogy nem vált be a rendszer, hogyan lehet ezen a téren előrelépést elérni? A nemzeti ellenőrző rendszereket <clears throat> javíthatjuk, vagy egész egyszerűen azt is tehetjük, hogy a világ, világszintű élelmiszertermelést teljesen más szemszögből nézzük, máshonnan közelítjük meg. Tehát nem szabad, hogy versenyt csináljunk abból, hogy kitermel a legtöbbet, és nem szabad, hogy olyan célokat kövessünk, amelyek eh, talán nem vezetnek olyan kedvező eredményre. Hogyha megnézzük, hogy mit tudnánk úgy elérni, hogy a, hogy a termékeket helyben termelik meg, akkor, akkor azt kell mondjuk, hogy talán nem állt volna elő ez az E. coli baktériummal kapcsolatos helyzet. Csolos biztos is mondta, hogy jó lenne a helybeli termelés, a közvetlen értékesítés, ezt kellene támogatni, tehát a mikro, a helybéli piacokat, a közvetlen szomszédságban megtermelt élelmiszereket kellene előtérbe helyezni, mert ez a ez nyilvánvalóan a minőséget garantálná, és lennének pozitív, jótékony hatásai a klímavédelem területén is. Hogyha terméket hosszú, nagy távolságokra kell szállítani, azért, hogy feldolgozzák, és utána megint nagy távolságokra kell szállítani, hogy értékesítsék, akkor nyilvánvalóan ez a klímavédelem területén sem jár jótékony hatással. Tehát aztán foglalkozni kell a második pilléren belül a mezőgazdaság jövőbeni eh, szervezettségével. Ugyanis ezen a pilléren keresztül, a és innováción keresztül lehet támogatni majd a mezőgazdaságnak a versenyképességét, az élelmiszerellátási lánc fenntarthatóságát. Az élelmiszer lánc, élelmiszerellátási láncon belül fontos foglalkoznunk azzal, hogy a mezőgazdasági termelőknek megadjuk arra lehetőséget, hogy közösen lépjenek föl, és a kereskedelmi visszásságokkal szemben védekezzenek. Van, van itt ugye az a helyzet, hogy nagy vállalatok kezében van a felvásárlás, és sajnos ők a saját szabályaiknak vetik alá a gazdálkodókat. Ezeket a szabályokat, a kereskedők szabályait sajnos kénytelenek a gazdálkodók betartani. Aztán szó volt itt az állategészségügy kérdéséről is. Hölgyeim és uraim, én ezt a bevezetőmben is mondtam, hogy azt támogatjuk, hogy a állategészségügyet érintő eh, tevékenységeket felgyorsítsuk olyan megoldásokat vezessünk be az állategészségügy területén, amelyek amelyek lehetővé teszik azt, hogy az egyes régiókban az ott élő gazdálkodók maguk oldják meg a problémákat. Bizonyos gyorsulást itt el lehet érni ezen a területen. Szeretném még egyszer biztosítani önöket afelől, hogy a Lisszaboni szerződés teremtette új keretfeltételek alapján szükséges növelnünk az együttműködésnek a erősségét, hatékonyságát, gyakrabban kell találkozunk, nem csak e, tanácsi elnökségi programok bemutatása keretében hat havonta, hanem folyamatos kapcsolattartásra van szükség, akkor, hogyha a tanács bizonyos önöket érintő kérdésekkel foglalkozik. Fontos, hogy a szakbizottság, a parlamenti szakbizottság foglalkozzon tanácsi dokumentumokkal, és ne csak a plénumon, a plenáris ülésen találkozzunk, hanem folyamatos legyen az információ állomás, hogyha erre tanácsi ülések vagy parlamenti ülések okot adnak. Vannak ugyanis olyan problémák, amelyek közösen érintik a problémát és a tanácsot. Remélem ezekbe előrelépést tudunk elérni. Ja, um... Köszönöm szépen Savicki miniszter úrnak a válaszait. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tetszett a szakbizottságunknak, hiszen ugyanabban a szirányban gondolkodik, amelyben mi is. A földfelhasználás, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás által, vagy a halászat nagyon fontosak számunkra, és a 21. Szám, század számára is. Meg kell tartani ezeket az ökoszisztémákat, meg kell tartani ezt a természeti tőkét, vagy pedig szétromboljuk-e mindezt. Ez az a kérdés, amelyel még jobban kell majd foglalkoznunk a jövőben, és nagyon sok mindent elmondott ezzel kapcsolatban. Sajnálatos az, hogy az EU mezőgazdasága 90%-ban, ön is elmondta, csak is a pénzről szól, és nem szól egy általános megközelítésről, hogy mit is tesz a mezőgazdaság a társadalom számára, mit tesz a mezőgazdaság a természet számára, és itt kellene ösztönzést adni arra, hogy ilyenfajta teljesítmények szülessenek nem tett ki az erdők globális szerepére. Itt a szabadságban sokat beszéltünk a fák illegális importjáról, illetve egy rendszer alkalmazásáról itt. Volt még egy téma, amit említett, és ez gyakran előfordul a jövőben nálunk, ez a 30 millió hektár, amire szükségünk van globálisan ahhoz, hogy az EU-ba élelmiszert importáljunk. A földfelhasználásnak mindenképpen fontossá kell válnia globális szinten, és a következő dél-afrikai klímakonferencián a földfelhasználás kérdése egy nagyon lényeges pont lesz. Azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen közvetlen hatása van ennek, ezt is bele kell ebbe számítani, mert különben nem tudunk előre haladni a klímavédelem kapcsán, és nem tudjuk megoldani a nagyobb tájak tönkretételét sem. Mindenképpen elfogadjuk azt az ajánlatát, hogy konstruktíven együttműködjünk, mindenképpen azt szeretnénk, hogyha sikeres lenne az elnökség, és ezért szívesen látjuk máskor is a szakbizottságban, és különböző konferenciákat is említett, amiket majd az lengyel elnökség szervez meg, például az erdőgazdálkodásról, és a szakbizottság tagjai bizonyára részt vesznek majd ezen az eseményen. Köszönöm szépen önnek és a csapatának, és nagyon sikeres munkát kívánunk önöknek az elkövetkező időszakra. Kedves kollégák, akkor folytassuk a következő napirendi pontunkkal, ami a 2012-es költségvetési tervezet, és megérkezett a jelentés készítőnk jut a Haug is pont időben. Itt arról van szó, hogy mi történik a mi területünkön lesz-e több pénz, vagy kevesebb pénz. Jutta, te foglalkoztál a, a problémával, hát beszélj róla. Igen, köszönöm szépen. Ezen a héten jelent meg a jelentés, illetve a vélemény a Költségvetési Bizottságban egyelőre csak angolul elérhető, ez amiatt van, hogy nagyon kevés volt a rendelkezésre álló idő, még mindig nincsen formális tanácsi következtetés, de a tanácsi következtetés alapján kellene dolgoznunk. Jelenleg csak egy koreper határozat van, amely azonban egészen július 25 éig lesz majd aláírva a különböző pénzminisztériumok által, és úgy teszünk most, minthogyha ez lenne a végső eredmény, és ez, az els, ez lenne az első tanácsi következtetés. Ami az állásorolásban is felbukkan, az az, hogy üdvözöljük azt, hogy mind a környezetvédelem területe, mind pedig a közegészségügy területe az Európa 2020-as stratégiájához hozzá kell, hogy járuljanak. Úgyis azt szeretnénk, hogy fenntartható, hatékony és környezetbarát társadalmat érjünk el, de hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan néznek ki a különböző növekedések, amiket az Európai Bizottság javasolt, tehát a költségvetési tervezetben, akkor azt láthatjuk, hogy nem is befogyasztásról van szó. Nominálisan, és ezt fel is írtam, a környezet védelem területére 2,6%-os növekedést irányoztak elő, a közegészségügy területére pedig 2,4%-ot, de mindannyian tudjuk, hogy az Európai Bizottság egy 2,9%-os inflációs rátával dolgozik. Ez azt jelenti, hát hogyha kedves vagyok, akkor azt mondom, hogy be van fagyasztva, de hogyha pontos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen csökkentést értek el. Ez vonatkozik eh, mind a kötelezettségvállalási előirányzatra, mind pedig a kifizetésekre. Hogyha megnézzük azt, hogy a tanács mit is tett az Európai Bizottság javaslatával, akkor azt láthatjuk, hogy még egyszer lefele mutatnak a számok. De a módosítókkal kapcsolatban még mondok egy-két szót. Ami egyértelmű, az az, hogy már az Európai Bizottság a költségvetési tervezetben, illetve nem az előirázott tervezetben művi marzsokat hozott létre, például azért el, hogy az EMA nem az elkülönített bevételekhez tartozik, tehát a marzsoknál az 1A-ban, ahol az EMA lenne, itt túlságosan egy-két millióval több van tulajdonképpen és ezt majd módosítókkal kell kijavítanunk. Amit még felvettem, és beleírtam, és már ez is régóta foglalkoztat bennünket, az nevezetesen, hogy az EU jogalkotás, jogszabályok végrehajtását javítani kell az Európai Unió tagállamaiban. Beszélhetünk erről, amennyit akarunk, ezt mi is tudjuk magunk is, hogyha nincs elég munkatárs alkalmazott, aki ellenőrzés azt, hogy valóban végrehajtják -e ezt, akkor semmi nem fog történni. És valóban amiatt aggódok, hogy az Európai Bizottság a populista szónoklatok miatt, hogy mindenhol csökkenteni kell, és mi pedig azonnal, és főként a igazgatásnál, emiatt azt fogják mondani, hogy 5%-kal kevesebb munkatársat akarunk, megváltoztatjuk a tisztviselőkre vonatkozó szabályzat, de el kell mondjam, hogy csökkentenek mindent a munkatársakkal, akkor e, itt nekem kifogásom van, hogyha 5%-a kevesebb a tisztviselők aránya, akkor mindenképpen aggályos ez, hiszen ezt ők is tudják, mert nem a főigazgatókat fogják elküldeni, vagy az igazgatókat, tehát nem a főnököket küldik el, nem a törzsfőnöket, hanem a indiánokat. Tehát eh, nagyon eh, meg kell ezt néznünk, és eh, remélem, hogy megfelelő információt fogunk kapni azoktól, akik a bizottságnál dolgoznak, annak érdekében, hogy a megfelelő helyeken tiltakozhassunk. Nem csak a környezetvédelmi függazatosságnál lehet ezt látni, vagy a szankónál, hanem nagyon sok más főigazgatóságban is. És ami feltűnik, azt, azt láthatjuk ezt a külügyszolgálatnál is, de hát ez most nem ide tartozik, nem a mi szakbizottságunk ügye. Mindenképpen figyelemmel kell ezt kísérni, és ezért éltem ezt bele az állásolásba. A második rész, amely korábban nem tartozott a mi hatáskörünkbe, ez az élelmiszer segély, a hátrányos helyzetű csoportok számára. Itt ezzel nem volt korábban problémánk, ha mindig volt rendelkezésre álló pénz a mezőgazdasági költségvetésben, de utána egy tagállam, amit mind a, mindketten jó, nagyon-nagyon jól ismerünk, ez ellen panaszkodott. Ez a tagállam sohasem vett részt ebben a programban igazából, tehát soha nem hívtak le pénzt ebből a programról, mert azt mondták, hogy a mi tagállamunk, tehát a Németország azt mondta, hogy nálunk nagyon jó a szociális politika, és ez a mi dolgunk, ez szubszidaritás, és az EU-nak semmi közelhez. ehhez. De nagyon sok olyan tagállam van, amely profitált ebből, és nem tudom, tudod, a Caritas, a, a Diakornák, tehát mindenki, aki foglalkozott ezzel, mindig hozzám jöttek, és azt mondták, hogy ne tegyük ezt, és mindenkit meg kellett arról győznünk, hogy Németország is részt vesz majd ebben, mert nálunk is kevés a pénz. A Németország, Németország viszont panaszkodott, a bíróság pedig azt mondta, hogy igen, Németországnak igaza van. Ez túlmutat azon jogalapon, amin a mezőgazdasági politika alapul, tehát ezt meg kell változtatni. Az Európai Bizottság azonban semmilyen más jogi alapot nem javasolt ez idáig. Tehát itt ismételten figyelmeztetünk arra az 1A-ba, az EFS-ből, az Európai Szociális Alapból lenne ez kifizetve, de nagyon sokkal, de sokkal alacsonyabb szinten, tehát én attól tartok, hogy a jelenlegi helyzetben Európában nem lesz elegendő pénz, és mindenképpen az Európai Bizottságot arra kell kérni, hogy egy kicsit gyorsítson annak érdekében, hogy megszülessen a megfelelő jogi alap, és valamit tényleg tehessünk. A következő pont a help kampány, amely nem folytatott így, mert már nincs meg a dohány alap, és a dohány alapból, tehát a dohány alap pluszaiból kaptuk ezeket a plusz pénzeket, amit felhasználtunk a dohányzással kapcsolatban. Ez a kampány szerintem egy jó kampány, és tudatosítással. lehet eredményt elérni, és tényekkel el lehet talán ezen kampány segítségével azt, hogy a fiatalok egyáltalán ne dohányozzanak, vagy akár a felnőttek pedig mondjanak le a dohányzásról. Tehát szerintem ez a dohányzás ellenes kampány mindenképpen pozitív, bár meg kell nézni azt, hogy a 10 milliót honnan tudjuk megkapni. Ugyancsak figyelmeztetni kell az Európai Bizottságot a pénzügyi ívre a farmakovigilanciával kapcsolatban, ezt meg kell kapnunk, mert az EMA itt sokkal több jogkört kap, és az EMA-nak ehhez sokat több munkatársra is szüksége lenne, de nem tehet semmit akkor, hogyha ezt a pénzügyi ívet nem kapjuk meg, és fel kell írnia azt, hogy mennyivel több munkatársra van szüksége, illetve pénzre van szüksége az EEA, illetve az EKA. Itt is van probléma a munkatársakkal, majd erre rátérek akkor, hogyha a módosítókról beszélünk. Amire nem tértem ki, de ez még egyszer, még egyszer a bizottságot figyelmeztetem itt. A határidőn belül, ami rendelkezésre áll számunkra, holnap egyébként mind az állásrólás, mind pedig a módosítások esetében a költségvetéssel kapcsolatban még semmit nem tettem, az EFSA díj rendelkezésével kapcsolatban. Több éven át figyelmeztetünk arról, hogy valamit tenni kell. Két évvel ezelőtt már elmondtuk ezt, és az Európai Bizottságot megpróbáltuk kényszeríteni erre, és egészen váratlanul kaptunk egy tanulmányt, a díjak lehetőségeiről az EFSA esetében, de ennyiben maradt az egész. A szabadságban beszéltünk erről, minden frakció pozitívan állt a díjrendelettel szemben. Mi is úgy gondoltuk, hogy ha lesz egy ilyen rendelet, akkor az nem fogja, megoldani, nem fogja megoldani a teljes finanszírozását az EFSA-nak, de legalább azokat a dolgokat, amiket az EFSA az iparért tesz, azért kaphatna bevételt. Most már tényleg szükség lenne erre a díj rendeletre, mert kell egy javaslat, és utána a normális jogalkotás keretén belül kell ennek lezajlania. Tudjuk, nem tudjuk, hogy megkaphatjuk-e javaslatként a, ezt a díj rendeletet, tehát ez el kell eljutatni ezt a költségvetési bizottságnak, vagy pedig ismételten a tartaléba kell ezt helye, helyezni. Tehát szeptember 8-áig látjuk ezt meg, akkor lesz a határidője a költségvetési szabizottságban a módosítók benyújtásának. A módosító indítványok, amelyeket én benyújtottam, mindenki benyújthat módosítókat. Július 15-ig van a határidő a benyújtásra. Én benyújtottam az EMA esetében módosítót, ugyanazt, amit tavaly is, a, a címzett bevételek esetében, az EMA költségvetés tervezetében, ezen kívül az Európai Környezetvédelmi Ügynökség esetében mind a költségvetési tervezetet szerettem volna megkapni, tehát az elérhető pénzt itt a tanácsit csökkenteni akar, és a tanács a munkahelyek számát, a posztok számát is csökkenteni akarta, mind a kettőt visszaállítottam. Az EFSA esetében, illetve az ECDC esetében, illetve az EKA esetében ugyanazt tettük, mint az Európai Bizottság tervezetében, tehát ugyanazt határoztuk meg, amit a bizottság tervezete is, a tanács itt is csökkentett volna, és első alkalommal, és elveimmel ellenben, de hát ebben az esetben ezt kellett tennem, mert az Európai Bizottság és így gondolta. Most a költségvetési eljárás során benyújtunk egy módosítót a személyzeti tervvel kapcsolatban, és itt 10 poszt van, amire, amire szüksége van az LKA-nak, e ezt eh, be is vezettük. A bizottság nem akarta ezt a tíz eh, posztot, a tanács meg pláne nem, de ez a tíz eh, új állás, ezek költségvetési szempontból semlegesek, hiszen ezeket a díjakból fizetik. Arról van szó, hogy vannak új feladatok, amiket az EMA kapott, és ezeket el kell végezni, és új állások nélkül ezt nem lehet elvégezni az új feladatok a bizottságra is vonatkoznak, be kell, meg kell ítélni tudományos szempontból. Az EKA javítja magát az előadó, az eka ra van szó. Az EKA-nak el kell végezni ezeket a tudományos vizsgálatokat, és ezeket a vállalatok által fizetett díjakból lehetne fizetni. Tehát nincs ok arra, hogy ne hozzuk létre ezt a tíz új állást. Tehát ezt ismételtem, beillesztettük, tehát, hogyha bárki is emlékszik a tavalyi költségvetési eljárásra, én mindig elleneztem ezt, azt mondtam, hogy nem. A bizottságnak van egy nagyobb áttekintése, többet tehetnek itt, és hogyha úgy gondolja, hogy ezen változtatni kell, akkor lesz egy költségvetés módosítás, most azonban ezt az elvet el kell hagynom, el kell vetnem. Az EK-nál a tíz új munkahelyet létre kell hozni, és el tudom képzelni, hogy a parlament ezt összességében nem támogatja. Viszont nekünk ebbe semmi nem kerül, semmibe nem kerül, az a e- költségvetés számára semmi. A módosítókból nagyon sok van, ezeket nem fogom felsorolni. Itt a tanács által javasolt csökkentéseket szeretnénk visszaállítani, hogy legalább a bizottság tervezetét elérjük. Más nem változtattam meg, csak visszatértem a bizottság tervezetéhez, kivéve az EMA-t, mert itt vannak a címzett bevételek ehhez. Mielőtt még lezárom, szeretném elmondani azt, hogy Thomas Ulmer írt nekem egy levelet, és elmondta, hogy nem tud ma itt lenni, de támogatja mindazt, amit az állásolásba beleírtam, és valószínűleg az EPP nem fog módosítót benyújtani az állásralással kapcsolatban. Ennek nagyon örülök természetesen, ha bár én fogok azért benyújtani módosítókat, és majd a bizottság választ is meg kell hallgatni. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig akkor halljam a kérdéseket. Ja, Köszönöm szépen Jutta Haugnak. Bízunk a szakértelmedben és a hosszú évek alatt összegyűjtött tapasztalatodban értesz ehhez a termékhez, melynek neve Költségvetés, pénzre van szükség, és természetesen az itt eldöntött politikát ki is kell fizetni. De nem mindenki érti ennek a rendszerét, hogy mi a, az európai költségvetés szerkezete, módszere, és így tovább. De jó, hogy nem vesztettük szem elől ezt az öt ügynökséget, amelyekkel foglalkozunk, és amikor meglátogattuk őket Helsinki-ben, Kopenhágában, Londonban és Pármában, azért, hogy a parlament törődik velük. Mert az ügynökségek nem a tanács kedvencei. A tanács nem szereti őket annyira, nem is szereti őket annyira támogatni, és a parlament költségvetési szervként az ügynökségek témáit és szükségleteit fejben kell, hogy tartsa. Szinte az összes ügynökségnél szeretnék segíteni, hogy végezhessék munkájukat. Némelyik bevétellel is rendelkezik, és díjakat szednek be, ez is említésre került, el kell mondanunk, hogy létezik egy önfinanszírozás is, tehát nem csak a költségvetésből kapnak anyatejet. Az általános költségvetést tekintve, hogyha jól, ha jó indulatunk van, akkor stagnál, de hogyha pontosabban oda pislantunk, akkor csökken. Természetesen megfelelően reagálni kell erre. Tegnap körbe küldtem azt, amit megkaptam, mert gondoltam, hogy jó, hogyha tudják a tagok, hiszen a brüsszeli bizottság azt mondja, hogy zöldebb lesz a költségvetés, lényegesen. Én a középtávú pénzügyi tervet küldtem el, tehát nem az összhá költségvetést, mert szerintem, hogyha az egészet vizsgáljuk, akkor zöldebb lesz. De a 2012-es költségvetésben kisebb összegekkel sáfárkodunk, és te úgy látod, hogy ez mínusz és nem plusz, amit elé tehetünk. Tehát megnézzük majd a módosítóidat. Holnap eh, van a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 8-án pedig van egy külön ülésünk, hogy a szakbizottságunk eh, döntése elérje a költségvetési bizottságot. Kep Andigi kolléga. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Jutta Haug. Osztom elnök úr a nézeteit az általános költségvetésről. A bizottságnak igaza van, hogy a kizöldítést a többi területen látjuk majd, de nekünk különféle költségvetési soroknál van szükségünk plusz pénzre. Amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség plusz feladatokat kap tőlünk. És az egyik legjobban vezetett európai ügynökségről van szó. Mégis költségvetési kurtításokkal kell élniük, és behatárolt plusz pénzt kapnak a plusz feladataikra. Itt volt tegnap a lengyel környezetvédelmi miniszter, és ő is az új adatok fontosságát említette. Nagymértékben függünk a kopenhágai környezetvédelmi ügynökségtől, hogy megkapjuk ezeket az adatokat. Tehát hangsúlyozni szeretném még egyszer ennek a fontosságát. A parlament részéről mi biztosíthatjuk ennek a nagyon fontos ügynökségnek a pénzeket. Köszönöm. Köszönöm, Karin Kádenbach. Köszönöm szépen, Juttának is. Van egy kérdésem a személyzethez is, hiszen a bulvár sajtóban általában csócsálnak ilyen témákon, hogy hány ezer európai bürokrata turkál a adófizetők pénztárcájában. Tehát itt a környezetvédelmi jogalkotás tekintetében a humán erőforrás mérete. Tehát nem azt mondom, hogy most pont melyik épületben hány ember dolgozik, de konkrét számokat kell bemutatnunk, és a vélelmezett óriási kell szembeállítani. Az osztrák nemzeti költségvetés évente az európai költségvetésnek felel meg. Az emberek ezt nem hiszik el, mert mindig ilyen horrorisztikus összegekből indulnak ki. Köszönöm. Gut. Um... Jó. Lenne nekem is egy kérdésem, hiszen általában a vészhangrangokat kondítgatják a klímavédelmi költségvetési soroknál. Az Európai Uniónak nemzetközi elkötelezettségei is vannak. Vannak klímavédelmi kötelezettségeink, a biodiverzitásnál is vállaltunk kötelezettségeket, és nem biztos, hogy ki is tudjuk fizetni világméretű kötelezettség vállalásainkat ilyen költségvetéssel. Jutta, mielőtt még egyszer állást foglalsz, jó lenne, hogyha a bizottság is megkapna a szót ehhez. Also Anboyo. Anboyo. Ja? Igen? Nincs? Igen? Surprise? Meglepetés? Köszönöm, elnök úr. Én a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól jöttem, és megpróbálok reagálni a felmerült kérdésekre, ami a bizottság javaslatot és a költségvetés tervezetet illeti. Nyilvánvalóan a környezetvédelmi és klímacselekvési költségvetés 2,6%-kal növekedett. De szeretnék utalni arra is, hogy a költés általában live programban zajlik, és uh, itt 3,4%-os növekedést látunk, és ez pedig a 2%-os általános növekedés fölött van. A környezetvédelmi ügynökség tekintetében a bizottság költségvetési javaslata további személyzetet is előirányoz új feladatokra, főleg a klímavédelmi és a levegő minőségi jogalkotás sikre érdekében. A személyzet méretét tekintve. A itt dolgozó személyek számát is el tudjuk küldeni, nem olyan nehéz kideríteni a pontos számokat, és jó, hogyha a tagállamok saját maguk az európai jogalkotás eredményeit át is ültetik a gyakorlatba, hiszen a bizottság feladat ennek ellenőrzése is. Köszönöm. Köszönöm, Jutta. Anna a lényegét már megválaszolta. Zöldebb lesz a költségvetés. Ez a terv. Ez a terv a több éves pénzügyi keretben. Azonban a jogalkotást is pontosan meg kell néznünk. És már most mindenkit megkérhetek, hogy amikor az agrár jogalkotásról van szó, a regionális jogalkotásról van szó, akkor meg kell néznünk, hogy minden szépen benne maradjon. Hiszen már jönnek a tiltakozások kívülről. Hogy az első pillérben agrárpolitika van, és 30%-ot nem fogadnak el semmi esetesen ökológiai célkitűzésekre. Hogy is mondjam, akkor az agribizottságban a kollégáinknak segíteni kell, hogy maradjon ez így összparlamentként kértünk már ilyen dolgokat a Sure jelentésben is, de most ezt a jogalkotásba is be kell vinnünk. Még akkor is, hogyha Hán biztos regionális politikára vonatkozó javaslatait megteszi. Ezeket már meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, és ezt mindig meg is tesszük. Most nem is tudom hát meg kell néznünk, hogy mi a káros támogatások sorsa. Mindig vannak jelentések, de esetleg számokat is össze kellene már hordanunk. És itt a támogató főigazgatóságunkat is megkérdezhetjük, hogy mit tudna tenni az MV bizottságért, hogy tudjuk, hogy hány ilyen környezet káros támogatást finanszíroznak. De ez még a jövő zenéje. És a jelenlegi költségvetésben az van, ami a múltkoriban is felmerül akkor mindig a kérdés, hogy a bizottság hogyan gyűjti össze azt, amit a tagállamok megígértek. A Költségvetési Bizottságban is többször rákérdeztünk erre már. Tényeket szeretnénk. Ki fizetett, ki nem fizetett, hogy ezekből már valami cselekvés is legyen otthon. Nem tudom, hogy a németek. De nem kapjuk meg tőlük a számokat. Ez mindenképpen nehézséget jelent. Nem tudom, hogy kivizsgálta ezt meg, tehát a több éves pénzügyi keretet, és akkor ezt az összkereten kívülre helyezték, és azt mondták, hogy hogy egy szám sincs ott. De nézzük meg azt, hogy az ígéretekkel mi lesz. Tehát az ígéreteket eh, a tagállamokban kellene átültetni. Még nem látom ezt az eszközt, de ezzel foglalkoznunk kell. És Igazából ez még csak úgy nagyon félgőzzel megy 2012-ben. Köszönöm. A költségvetési sek különleges kasztot képeznek, ritkán szeretik őket, de fontosak és szükségesek. És itt a bizottságban neked szinte monopóliumod van, hiszen te tudod pontosan, hogy hogyan néznek ki ezek a költségvetési sorok, és ezek lényegesek. Ez ismét fontosá vált, döntünk a politikáról, az elképzelésekről, de hogy ez testet is öltsön, az már nálad van, és nálad nagyon jó helyen van. Tehát esetleg minnyáján hozzájárulhatunk itt a dolgok sikeréhez. Esetleg azok is felelősek, akik már jelentkeztek, de neked kell minket vezetni ebben a költségvetésben. Jó. Akkor köszönöm Jutta Haugnak, és folytatjuk a napi rendünket. Áttérünk a 19-es pontra. Itt is pénzről van szó, és pedig a live rendelet félidős értékelésének ismertetése. Timo Makela. Ő a live eh, programért felelős a Környezetvédelmi Főigazgatóságon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget kapott, hogy elmondja, hogy a LIFE rendelet félidős értékelése 2007-2009 között hogyan is néz ki. A bizottság végezte néhány hónapja ezt a kiértékelést, és most szeretném bemutatni az önök szakbizottságának. Ez a értékelés független szakértők munkáján alapul, akiket a bizottság bízott meg, és nagyon sok érintett vett részt benne, nagyon sok érintettel konzultáltunk. Mielőtt a bizottság elkészítette jelentését. A félidős értékelés főbb, legfőbb következtetése az, hogy a LIFE program egy nagyon sikeres eszköznek bizonyult 1992 óta. Több mint 3000 projektet finanszíroztunk a Life-fal, és nagyon sikeres és hatékony hozzájárulás volt ez az Európai Unió környezetvédelmi céljének megvalósításakor. Tehát ez a lényeg a félidős kiértékelésnek. Most egy kicsit részletesebben is elmondanám, hogy miért van ez így. Miért volt a Life ennyire sikeres eszköz. Mindenek előtt jelentős szerepet játszott az Európai Unió madár élettér a habitát megvalósításánál. Nagyon hatékony labornak bizonyult, hogy új megközelítéseket, új technológiákat vizsgálhattunk a legigényesebb környezetvédelmi jogalkotás tekintetében, mint a vízkeret irányelv. Harmadsorban a értékelés szerint a program a környezetvédelmi tudatot is növelte az európai polgárok körében, és lehetővé tette, hogy a környezetvédelmi információhoz egyszerűbb legyen a hozzáférés. A LIFE az egyetlen eszköz, amely a környezetvédelmet célozza meg, tehát referencia eszköz az Európai Unióban mindenki számára. A félidős értékelés azt is megemlíti, hogy hol vannak olyan területek, ahol a programot javítani lehetett volna. Például az értékelés javasolja, hogy erősebben kellene koncentrálni a program hatásaira. Tehát főleg eh, a környezetvédelmi politika tekintetében. Másodszorban az értékelés azt is említi, hogy néhány eszköz jobban lehetett volna definiálni. Tehát például a biodiverzitás esetében erősebben lehetne összpontosítani a legjobb gyakorlatok elterjesztésében hogy hatékonyabbak legyenek ezek a gyakorlatok. Az értékelés azt is kijelenti, hogy a live kommunikációja még nem teljesen sikeres, és a kommunikációt még nem a lehető legjobb módon folytatják. Továbbá a szinergiák kiépítése egyéb európai alapokkal még nem tökéletes. Ezen kívül az Európai Unión kívülre sem jutott el minden megfelelő mértékben. Ezen felismerések alapján már figyelembe vettük a hiányosságokat is, amikor a program vége felé közeledünk, hogy ezeket kijavítsuk. Ezen kívül a live eszköz folytatásánál is figyelembe vesszük a pozitív és negatív aspektusokat. Most a bizottság munkájáról szólnék néhány szót, hogy a jövőben milyen pénzügyi perspektívával rendelkezhetünk. Ennek alapja a bizottság közleménye, az Európa 2020-as költségvetésről. Június 29-én az idén döntött erről a bizottság. Ebben a közleményben a bizottság azt javasolja, hogy legyen a Life-nak utódja, és 3,2 milliárd euró lenne ez. Ez a jelenlegi költségvetést megnövelni, és a bizottság javaslata értelmében ezt megosztanánk a live környezetvédelmi részére, és ide jutnak 2,4 milliárd, és a klímaváltozásra pedig 2,8 milliárd. Az Európai Unió környezetvédelem mi szempontja, mint a biodiverzitás, a klímavédelem, a kizöldítése a gazdaságunknak. Tehát ezek a fő prioritásaink. Különleges figyelmet kell szánnunk az Európai Unió környezetvédelmi akiának, vívmányainak megvalósítására. A bizottság úgy véli, hogy az Európai Unióban nem lehetséges a növekedés a fenntartható környezetvédelem és környezetkezelés nélkül. Ez összevág az Európa 2020-as stratégia céljaival is. A lehetséges új eszköz tekintetében a bizottság a hagyományos projektek helyett új projekt típust szeretne bevezetni a LIFE program részeként. Ez pedig, ennek a célja pedig az lenne, hogy in, hogy integráljuk a projekteket, és hogy az Európai Unió egyéb finanszírozási forrásaival is jobb legyen a kapcsolat a tagállamok régiói között is, hogy az európai környezetvédelmi politikát minél jobban meg lehessen valósítani olyan területeken, ahol a biodiverzitás és a víz játszik fontos szerepet. A javaslat hatástanulmányát befejezték, így sokkal pontosabb jogalkotási javaslatokat is tehetünk, hogy a LIFE eszköz utódja hogyan legyen. Ez az idén novemberben, decemberben várható. Elnök úr, a végére érek. A LIFE, a félidős kiértékelés szerint hasznos eszköznek bizonyult, a jövőben is az lehet, hogy elősegítsük az Európai Unió környezetvédelmi politikájának konkrét alkalmazását nagyon jól be tudjuk mutatni segítségével a legjobb gyakorlatokat az Európai Unió területéről. Köszönöm. Ja, danke, Mekele. Köszönöm szépen, Makela úr. Ezt az összefoglalást, amit a live program félidős értékeléséről tartott. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely a környezetpolitika, környezetvédelmi politika területén a kezünkben van. 3000 projektre vonatkozik, és mi is bízunk abban, hogy sikerként lehet tekinteni majd rá. Elmondta már, hogy mi lesz a jövő, lesz egy utódprogram, ami 3,2 milliárdos költségvetéssel gazdálkodhat, ez ugyan megoszlik környezetvédelmi cselekvések és specifikus éghajlatvédelmi intézkedések között. De hallottuk, hogy más költségvetési sorokon is segítséget kell adni e cselekvésekre, ezt önmagában a LIFE nem lesz képes e, finanszírozni. Vannak esetleg hozzászólások, megjegyzések, kiegészítő kérdések. Tekintettel arra, hogy a hatodik környezetvédelmi cselekvési tervnek a bizottságában benne van, az lenne a kérdésem, hogy várnunk kell -e őszig, vagy még a nyári szünet előtt megkapjuk az ezzel kapcsolatos értékelést. Tehát a hatodik környezetvédelmi cselekvési tervnek az értékelését a hatástanulmányát. Megkapjuk-e? Well, Mr. Chairman... Elnök úr, az Európai Bizottság épp most véglegesíti a hatodik környezetvédelmi cselekvési program értékelését, és mivel július közepe van már, a nyári szünet előtt nem fog ez megjelenni, de hamarosan a nyári szünet után ez elérhető lesz. Nem szeretnék a kollégáim nevében beszélni, akik éppen el vannak ezzel foglalva, de a belső konzultációk zajlanak a bizottságon belül, és az első néhány hétben a nyári szünet után meg fog ez jelenni. Oké. Okay. Rendben, tudom, hogy a lengyel elnökség nagyon sok energiát kíván fektetni ebbe a kérdésbe, tehát ebbe az értékelésbe, és abba, hogy megmutassam, mik lennének egy hetedik cselekvési tervnek a lehetőségét. Tehát volna, csak közvetlenül eh, a nyári szünet után napvilágot látna ez a hatástanulmány. Köszönöm szépen, Makela úr. Úgy tűnik, hogy a jelenleg nincsenek további kérdések elfogadjuk a beszámolóját, tudomásul vesszük azt, és akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, vagy áttérnénk, de ezzel talán kicsit még korai, ez talán még kicsit korai, de nem, mégis akkor áttérünk a 20. napi rendi pontra. Ja. Darf ich also ganz herzlich begrüßen. Szeretettel üdvözlöm Karl Faltenberget, jó ismerősünket, a környezetében főigazgatóságnak az igazgatóját. Itt a bizottságban is sokszor ült, már akkor tele volt, akkor tele volt a terem a környezetében főigazgatóságnak a munkatársaival, ugyanis csak itt itt Brüsszelen belül kellett eh, közlekedniük, és ezért könnyen el tudtak hozzánk látogatni. Ugye Richard Zében milyen jó volt három, éve, három eh, órát várni annak idején? Nos, föltette eh, a kérdést az egyik eh, munkatárs, hogy hogy is működik ez, hogy itt a képviselők kérdéseket tesznek föl, a választ azonban meg nem várva távoznak. Hát erre is ki kell találnunk egy választ, ugye sajnos itt ez a ez a, ez a praktika. Az volt a válasz, hogy nem vész el a válasz, hiszen az asszisztensek itt maradnak és meghallgatják. Itt, nem, itt sem fognak elveszni majd a válaszok, ez az utolsó uh, ülésnapunk a nyári szünet előtt, ezért is ennyire fokias a terem, de nagyon érdekes a téma, amivel ma foglalkozunk. Ez nevezetesen a, a vízhiányról és aszályról szóló harmadik jelentés. Ez egy olyan kérdés, ami az országokat, régiókat időről időre sújtja, éppen ezért nagyon jó, hogy ezzel kapcsolatban eszmét cserélhetünk. Karl Falkenberg egy beszámolót, egy rövid bevezetőt tart ezzel kapcsolatban, és utána a kollégák tehetnek fel kérdéseket. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Amikor legutóbb itt jártunk, akkor hát tele volt a terem, sokkal többen voltak, mint ma, de mindezek ellenére nagyon szívesen beszélek önökről, önöknek a vízhiányról. Ez egy nagyon fontos kérdés. Bevezetőmben szeretnék nagyon gyorsan beszélni a harmadik jelentésről, és szeretnék néhány szót szólni arról is, hogy hogyan kívánjuk a víz ügyét előre mozdítani. A harmadik jelentés, amely önök előtt van, tulajdonképpen arról szól, hogy a helyzet egyre inkább rosszabbadik, nőnek az aggályok, és azt látjuk, hogy a vízhiány már nem csak Dél-Európát érinti, amely eléggé megszokott, hanem érint más területeket is, kivéve az egészen északi és kevésbé lakott területeket. A Csehköztársaság Malta, Ciprus azt jelentették nekünk, hogy komoly vízhiányjal küzdenek. Öt olyan tagállam jelentette azt, hogy ott is vannak aszályok, és az esőzés mértéke alacsonyabb volt, mint az átlag. Franciaország, Magyarország, az Egyesült Királyság, Portugália és Spanyolország tehát egy nagyon hosszú lista ez, amelybe beletartoznak a legnagyobb tagállamok is. Belgium, Hollandia és az Egyesült Királyság azt jelentették, hogy szembe kellett nézniük a feljegyzett legnagyobb asszályon az elmúlt évben. Tehát a vízhelyzet valóban aggasztó, aggasztó marad Európában, de hogyha körültekintünk, megnézzük a globális helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy szó szerint több milliárd olyan ember van, akik naponta nem férnek hozzá az ivóvízhez, a minőségi vízhez, és gondolhatják, hogy mekkora kihívással kell szembenéznünk. Nagyon fontos, hogy kiemeljük ezt a jelentésünkben, mert ez nem csak környezetvédelmi kérdés, ennek gazdasági kihatásai is vannak, például a mezőgazdaságra, a turizmusra, az iparra, az energiára és a közlekedésre, szállításra és vagy akár ez ki is hathat a belső piacra és a versenyképességre is. Tudjuk, hogy a jelentés során számos tagállam már tett intézkedést, támogatjuk azt, hogy a keresleti oldalon munkálkodjunk, megpróbáljunk hatékonyabban felhasználni a vízet, mielőtt még új vízellátáson gondolkodnánk, például a különböző szállításokon, már csak azért is, mert hogy ennek különböző hatása lehet a széndiokszid kibocsátásra és más környezetvédelmi problémákra. Mit kívánunk tenni? Megkezdtük a munkálatokat, egy úgynevezett European Water Blueprint európai vízterv irányába. A tanács és a parlament elé is terjesztjük ezt a tervezetet a következő év elejére. Ezen kívül egy átfogó megközelítést próbálunk kidolgozni a vizet övezően. Alapvetően négy aspektusát veszük figyelembe az elemzésnek megvizsgáljuk eh, a folyómedrek kezelését, a tagállamoknak ezt be kell nyújtaniuk, vagy legalábbis kötelező volt nekik, hogy benyújtsanak egy tervet ezzel kapcsolatban, ezek nem érkeztek meg, még van olyan négy-öt tagállam, amelyek teljességében nem adták át a folyómederkezelési tervüket az Európai Bizottságnak. Második eh, értékelés során egyfajta fitness ellenőrzést tartunk a vízpolitikai jogalkotást eh, illetően. Megvizsgáljuk azt, hogy eh, mennyire megfelelő a jogszabály, ami elérhető, mit lehetne másképp tenni, hol lehetne karcsúsítani esetleg. Ezen kívül megvizsgáljuk a vízhiány kérdését, és megvizsgáljuk azt is, hogy mennyire sérülékenyek a klímaváltozással szemben a vízforrások. Tudjuk, hogy a klímaváltozás plusz uh, nyomást uh, helyez ezekre a forrásokra. Tehát ez lenne a rövid bemutatása annak, hogy ez a terv mit fog tartalmazni, amit majd benyújtunk a parlamentnek. Ez csak egy egyfajta előretekintés, hiszen még van egy jó évünk arra, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, de hét olyan terület van, amelyről úgy gondoljuk, hogy ezeket meg kell vizsgálni a terv keretén belül először is. Szeretnénk megvizsgálni a talaj használatot, tehát hogy ez meglepő, hiszen az első pont, amit említek a víz kapcsán, az a talaj, de úgy véljük, hogy a vízgazdálkodás szempontjából nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk az erdőírtást, a talajkezelést, a fenntartható városi csatornarendszereket, mert ezek nagyon szorosan kihatnak a víz elérhetőségére az Európai Unióban. Tehát a talajkezelés, illetve azok a kérdések, amelyeket említettem, ezek mind egy első nagy területet fognak képezni, amit elemezni fogunk. A második terület, amikor hiányról beszélünk, vagy a erőforrás hiányok kezeléséről van szó, akkor mindig is meg kell nézni a legjobb piaci mechanizmust, ez pedig az ár. Meg kell vizsgálnunk az ár kérdését, a költségeket internalizálni kell a vízhasználat során, a víz, szennyezés, stb. Úgy véljük, hogy a jelenlegi jelentésből azt tűnik ki, hogy számos tagállamban árpolitikát alkalmaznak a vízzel kapcsolatban. A víz most már nem egy ingyenes erőforrás, amit a kútból ki lehet venni, és szükségleteink szerint lehet alkalmazni ingyenesen, hanem fel kell ismerni azt, hogy a vízhasználat költségekhez kötődik, és ezeket mindenképpen tükrözni kell, hogyha szeretnénk hatékonyabbak lenni. Tehát mindenképp megvizsgáljuk a víz árának kérdését, az adózás kérdését, a támogatások kérdését, nem, hogy el lehessen kerülni a víz túlhasználását, és egyfajta víz elkülönítési rendszert szeretnénk létrehozni azon a területeken, ahol különleges eh, hiány mutatkozik. Harmadsorban meg kell vizsgálnunk a vízfelhasználás hatékonyságát, és hogy ezt elérjük, ehhez azt kell, hogy tovább fejlesszük a víz és ökoszisztéma párosát. Jobban meg kell értenünk azt, hogy különbözőek a területek Európában, és az elérhető víz mennyisége és a várható vízfelhasználás városi, ipari, mezőgazdasági, közlekedési okokból ez is különböző, tehát az alapvető értékeket látni kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol vannak az egyensúlytalanságok, és hogy lehet jobban kiegyensúlyozni ezeket. indikátorokra van szükség a víz hatékonyság szempontjából, mind a hatékonyság szempontjából a különböző szektorok esetében, mint pedig a minőség javítása szempontjából. Ez egy fontos dolog lenne, amit ki kellene használnunk. A negyedik elem, amelyel foglalkozunk, az a víz innovációs partnerség. Ennek során arra fókuszálunk, hogy az iparral együttműködjünk és kifejleszünk innovációkat, és leküzdjük az innovációs akadályokat a víz területén. A kutatási főigazgatóságon lévő kollégákkal szorosan együttműködünk az innováció tekintetében, megpróbáljuk erősíteni, növelni tudásunkat, és ösztönözzük az innovációt a vízfelhasználást övezően. Meg fogjuk vizsgálni az általános irányítási struktúrákat, kettős érdekkel, először is azért, hogy biztosítsuk azt, hogy az irányítási rendszerünk átfogó, nem szeretnénk kiskapukat hagyni, ahol nincsen olyan mechanizmusunk, amivel végre lehet hajtani a politikánkat, de ezzel párhuzamosan, vagy az érem másik oldala az az, hogy egy átfogó jogotást hozunk létre, és csökkentjük az administratív terheket. Biztosítani kell azt, hogy legyenek politikai eszközeink, de ezeket a legköltséghatékonyabban, a legkevésbé terhelő módon kell végrehajtani a felhasználók, működtetők számára, tehát egy egyensúlyt kell létrehoznunk. Ezen kívül a hatodik prioritás az lesz, hogy biztosítsuk azt, hogy növeljük a tudásunk alapját. Beszéltem különböző számlákra megpróbáljuk felmérni a 170 folyómeder tervet, amit a tagállamok benyújtanak. 170 legfontosabb mederről van szó Európában. Ezeket felmérjük, és megvizsgáljuk azt, hogy mik a víz felhasználás kapcsán ezeken a területeken, és úgy gondolom, hogy nagyon sok információt fogunk kapni majd, és remélhetőleg ezeket fel tudjuk megfelelően használni. Nagy, több megfigyelésre van szükség, ki kell használni a műhold, illetve a, a különböző földi GMS képeket, nyomon kell követni a az eseményeket, és egyfajta rendszerre van szükség, és az én biztosan Potocsnik úr biztosítja azt, hogy amit a bizottság javasol, az mindenképpen a tudáson alapul, tehát ez egy nagyon fontos terület. Nem utolsó sorban foglalkoznunk kell a globális kihívásokkal, azokkal, amit a víz a lehetősége, vagy víz hiánya okozhat a fejlődő országokban, és amely veszélyeztetheti a millenniumi célok előré, elérését, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet, hogyan lehet megszüntetni a jelenlegi vízhiányt, de a demográfiai felelés azt mutatja, hogy ez a probléma nagyon is lényegesen növekedni fog a jövőben. Ez az a kép, amit majd fel fog mutatni a tervezetben az elkövetkező évben a víz lesz a fő téma. Erről a vízkeresről fogunk beszélni a zöld héten jövőre, és 2012 tavaszán egy nagy vízkonferenciát fogunk szervezni, ahol amellett, hogy az úgynevezett zöld héten is megmutatjuk ezt a vízkérdést. Tehát jobban meg kell határozni a politikáinkat, óriási kihívások vannak előttünk, de azt hiszem, hogy egyre inkább látjuk azt, hogy milyen kérdések fontosak, és vannak eszközeink, amelyekkel koherens struktúrát lehet kialakítani. Ja, Dank, Köszönöm szépen Falkenberg úr az előadását, amely az európai vízgazdálkodási politikának a perspektíváit mutatta be, és konkrétan a harmadik időközi jelentést látjuk, azt a tervet, amely 2012-ben érkezik, amelyről részletesen szólt. Mi mindig is intenzíven foglalkoztunk itt a szakbizottságban a vízgazdálkodási kérdésekkel, hiszen nem kérdés, hogy a víz az élet alapja, és ez így is marad. Tehát örülünk annak, hogyha megkapjuk majd ezt a tervezetet, ami szakértőnk ezen a területen, a Richard Zében, akinek meg is adom rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, én is jelentkeztem első hozzászólóként, nem csak én vagyok az első számú szakértő, úgyhogy nem, nem akarom, hogy itt abszolút szakértőnek tekintsenek ebbe a kérdésbe, ezt a címet, ezt nem vindikálom magamnak, de én jelentkeztem elsőként. Úgyhogy Ineznek megadnám az elsőbséget ezen a téren. Minden esetre Szeretnék köszönetet mondani a főgazgató úrnak, nagyon örülök, hogy személyesen megjelent itt a szakbizottságban, hogy beszéljen erről a témáról. Véleményem szerint ez a központi jövőbeli kérdéseknek az egyike a környezetvédelem területén. Úgy gondolom, hogy már hosszabb ideje várunk erre a jelentésre, és a tervre is. Hosszú idővel ezelőtt bejelentették már Potocsnik biznos úr tartott már egy meghallgatást, és ott szólt erről a blueprintről, erről a tervezetről, hogy a következő évben fog érkezni. Tehát itt egy kis késedelem van, de feltételezem, hogy minél hosszabb ideig tart az előkészítése, annál jobb lesz a minőség, a színvonala. A környezetvédelmi főigazgatóság dokumentumaiból az derül ki, hogy nagyon alaposan készítik elő ezt a tervet. Egy kis kívánságom lenne ebbe az összefüggésben ugyanakkor, hogy itt a parlamentben sajnos kevéssé látjuk, hogy bevonnának minket ebbe a munkába. Tudjuk, hogy nagyon különböző konferenciákat terveznek, de úgy gondolom, hogy a víz pontosan az a téma, amely széles tömegeket érint, éppen ezért jó lenne tervezet szempontjából is, hogyha a parlament, illetve kifejezetten ez a bizottság részt vehetne a kidolgozásában. Úgy gondolom, hogy a politikai implikációi olyanok ennek a területnek, hogy ezt nem lehet a hivatalnoki szinten, a tisztviselő szinten kezelni ezt a kérdést, hanem ez egy politikai kérdés is. Éppen ezért szeretném kérni a főigazgató urat, hogy vizsgálja meg, hogy a következő években mennyiben lesz lehetőség még arra, hogy szakbizottságként is folyamatosan tájékoztatást kapjunk, és mi is felléphessünk a saját politikai elképzeléseinkkel a tervezésben. Nos, elnök úr, Inez is tagja a vízgazdálkodási csoportunknak, és az a fórum természetesen a további eszmecserére is szívesen rendelkezésre áll. Néhány alapvető megjegyzésem lenne, ahogy elhangzott, hogyha vízről beszélünk, akkor akkor a, a keresletmenedzsment fogalmát hallom folyamatosan, a a, a bizottság részéről, és állandóan az hangzik el, hogy itt holisztikus megközelítésre van szükség, ugyanis ha állandóan csak a keresletet nézzük, akkor például a Spanyolországnak mindenképpen, és más országoknak is problémái lesznek, hogyha azonban a déli féltekére gondolunk, vagy Ciprusra, akkor nem lehet csak a demand management útján kezelni a problémákat. És sok, tehát mindenképpen realisztikusabban kell hozzáállni a problémához, és meg kell fontolnunk, hogy hogyan lehet más megoldásokat kínálni. Itt nem arról van szó, hogy a ipar, vagy a mezőgazdaság, vagy a régiók rossz indulaton járnának el, de mindenképpen nem csak egy szemmel, fél szemmel kell néznünk a dolgokat, hanem ki kell nyitnunk mind a két szemünket, és látnunk el a valóságot. Ami a regionalitás kérdését illeti, nagyon remélem, hogy a bizottság ebben a tervezetben kiemeli ezt a kérdést, mert hogy a regionalitás mert hogy eh, a regionalitás fog segíteni abban, hogy elérjük a lakosságban annak a támogatását, hogy, hogy megfelelő takarékos vízgazdálkodás alatt alakuljon ki. Tehát hiányzik itt a lakosságnak a megértése a téma iránt, és hogyha kezdetektől fogva nem veszük figyelembe a tervezetünkben ezt, akkor mindenképpen kudarcot vallunk. Tehát itt a bizottságot mindenképpen szeretném kérni arra, hogy széles körű konzultációt folytasson parlamenttel, a régiókkal, a parlamenttel, mint a régió képviselőivel, és meg legyen a politikai döntéseknek az elfogadása így a lakosságban. Ami a mainstreaminget illeti, ön tudja, főigazgató úr, hogy a nagy, hogy a, hogy az agrárpolitika és a regionális politika, tehát a nagy vízfogyasztóknak a politikái most lesznek újra kialakítva, újra megreformálva ami a földhasználatnak a menedzsmentjét, a földgazdálkodást illeti. Itt nyilvánvalóan a gazdálkodók jelentkeznek első számú vízfelhasználóként a kis és középméretű vállalkozásokat. Nekik is megfelelő eszközöket kell a kezünkbe adnunk. Tudom, hogy itt vannak ellenállások ezen a téren, de egy olyan tervezetet készíteni, ami 2012 végén nyilvánosságra jön, és amely azt mondja, és amely olyan, meg, olyan időpontban hoz megoldásokat, amikor 80%-a az eszközöknek már el van költve, most ez nem jó. Úgy gondolom, hogy megfelelően kell elhasználni a forrásokat, azokat, amik most még rendelkezésre állnak, éppen ezért a DGNV, a Potosnyi biztos és mindenki az a feladattal áll szemben, hogy itt felemelje a hangját. Tehát nem szabad várnunk, nem szabad várnunk, mi késő lesz, ennek világosnak kell lennie hallgattam eddig a vitát, és tudjuk, hogy hol vannak itt a feszültségek, például a mezőgazdasággal. Tehát itt már eh, korán nyilvánosságra kell hozni a felismeréseinket, az ötleteinket. ami az egyéb dolgokat illeti, ami a mi kompetenciánkba esik. Hogyha regionalitásról beszélünk, és a földhasználat tervezéséről, akkor itt világosan el kell választani azt, hogy mi az, amit a tagállamoknak kell megtenniük, a régióknak, és mi az, amit az EU szinten kell elintézni. Feltételezem, hogy a DGNV itt egy javaslattal fog előállni, ami biztos alapokon áll, azonban itt egy nagyon fontos és hosszú ideig tartó kompetencia vita volt, hogy illetékességi vita ki miben illetékes, ki, mi, ki mit tehet mindenkinek nehézségeink voltak ezen a téren, és nyilván a régiók ezt a központi tervezési eszközt nem fogják kiengedni a kezük, kezükből. Tehát itt felszólítjuk a főgazgatóságot, hogy világosan választja el jogi alapokon, hogy mi az, amit a régiók és mi az, amit mi tehetünk. Nem szabad, hogy itt illetékességi hatásköri vitákba bonyolódjunk, és ezek vegyék el az időt a előrelépéstől. Ami pedig a vízárakat illeti, elnök úr tudja, hogy hogy itt alapvetően azt kell elmondani, tudom, hogy már szűkös az idő, de azt kell elmondani, hogy az árazásnál figyelni kell, a víz, a vízkeret irányelvben is ez áll, az nem egy, alapvet, az nem egy hagyományos gazdasági erőforrás. Nyilvánvalóan a vízhiány kritikus helyzeteket teremt. A vízhez fűződő jog az egy EU szinten kidolgozott jog, éppen ezért figyelnünk kell, hogyha négy-ötszörös árak alakulnak ki, akkor akkor szociális katasztrófákkal kell számolni, még akkor is, hogyha a gazdasági hatások nem jelentősek. Tehát megfelelően kell itt eljárnunk, és, és a lokális, a helyi politikára és a regionális politikára is hallgatnunk kell itt. Tehát itt az árazást, az árpolitikát megfelelően kell kezelni kiegyensúlyozottan kell kialakítani. Összességében az, amit hallottunk, azt tudjuk támogatni, a mi technológiánk itt exportslágeri válhat ezen a területen. Éppen ez az, ami felelősséget is terem számunkra a harmadik országokkal szemben. A nagy kihívás ugye az az, hogy mi nagyon sok vizet importálunk a termékeink, termékeinkbe beépítve, benne vannak a termékeinkben. Tehát fontos, mindenképpen a termékekben megjelenő, a termékek előállítása felhasznált víz esetében figyelni kell erre a jó technológiákra, és e, megfelelő érzékenységre van szükség, és ami minket illet, mi azt ajánljuk fel, hogy hogy együtt tudunk működni, szélesítsék a konzultációt, gyorsítsák a folyamatot, mi szeretnénk az ötleteinket belevinni ebbe, és a végén legyen egy olyan dolog, ami mindenkinek megfelel, és ez ne érkezzen túl későn. Köszönöm szépen, és jó elnézést, hogy ennyi időt vettem igénybe. Elnök, nagyon jó volt hallgatni téged, ugye teli szívből beszéltél, és megszabadultál mindentől, ami a szívedet nyomta Nos, ismerjük az elkötelezettségedet a vízügyek területén. Nagyon jó, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel a témával foglalkoznak. Inez szintén benne van a vízügyi munkacsoportban, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Faltenberg úrnak azért, hogy megjelent itt a körünkben és ezt a tervezetet bemutatta. És köszönetet mondok azért is, hogy különböző szempontokra kitért, és Zéber úrral, Zéber urat is meghallgatva, most aztán széles körű áttekintést kaptunk e, ennek a programnak a helyzetéről, a tervezet szükségességéről, amit nagyon nagy érdeklődéssel várunk. Itt tehát az éghajlatváltozás folyamatról van szó, annak a jelentőségéről, és arról, hogy a vízfelhasználás milyen szerepet játszik ezen a területen. Szeretnék ugyanakkor más politikai területeket is itt megemlíteni. Itt van a, nyilván a mezőgazdaság, ami első, elsődlegesen érintett a vízgazdálkodás szempontjából. Onnan mindig szomorú hírek érkeznek, azt halljuk, hogy nem kellő hatékonysággal használják ezt a kincset érő erőforrást, és az iparpolitikából és más politikák házatájáról is ilyen híreket hallunk. Tehát fontos, hogy ezen a területen mindenki bebizonyítsa, hogy megfelelően használja a vizet. Ami az importot illeti, ott is fontos, hogy az importált áruk is eleget tegyenek a kívánalmaknak. Nem, nem arról van szó, hogy itt, hogy itt ö, egyszerűen csak szabályokat szabjunk meg az importált árukra, hanem ott is tudatosítási munkát kell végeznünk. Tehát túl kell látnunk a saját politikánk határain azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok szervezet nem csak az iparban, hanem adott esetben a civil társadalomban is azt mondja, hogy a vízgazdálkodás egy nagyon kényes kérdés, ahol a jó gyakorlatokat a lakosság megkérdezésével, a közvéleményre építve lehet kialakítani. fontos, hogy itt is a vitát a közvélemény előzetes, vagy hát ha máshogy nem, egy utólagos meghallgatásával folytassuk le. Vannak itt erre lehetőségek, amik más politikai területekről már ismertek, amelyek megmutatják, hogyan lehet ezeket a eszmecseréket, konzultációkat megkönnyíteni. szociális szempontból nagyon érzékeny dolog a vízhiány és a vízkezelés. Itt nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessünk a víz felhasználás hatékonyságára. és nem csak az épületek vízfelhasználási hatékonyságát vizsgáljuk, ez jó cél, ugyan, de ne csak épületekre bontva, hanem összességében városoknak, településeknek a vízgazdálkodási hatékonyságát is vizsgáljuk. Franciaországban, Spanyolországban vannak már ilyen irányú törekvések, és a pénzügyi előretekintéssel kapcsolatos vita, a kohézió, a regionális politika kapcsán folytatott vita keretében is fontos, hogy a Zéber kolléga által említett mainstreaminget megfelelően figyelembe vegyék. Az én vár, szülővárosomban például felújítják a vízvezeték hálózatot, ugyanakkor csak akkor adtak erre támogatást, hogyha azok megfelelő feltételek mellett zajlottak le. Éppen ezért jónak tart. tartom, hogyha a parlament is ezen az állásponton van. Ön azt mondta itt a parlamentnek, hogy a tervezett intézkedések azok a víztakarékos technikákat e, fogják támogatni, és a 2020-as stratégia célkitűzéseit figyelembe veszik. Szeretnénk látni, hogy az önök intézkedései során gondolnának a polgárokat terhelő költségek csökkentésére is. És itt is megfelelő pénzmegtakarítást lehetne elérni, akár csak a villamos áram területén. Tehát nem csak az a fontos, hogy vizet takarítsunk meg, hanem, hanem a vízfelhasználást alacsonyabb költségek terheljék. hogy a polgárok folyamatosan csak arról hallanak, hogy növekednek az árak. Nyilván nekik is megvan ezzel kapcsolatban a maguk problémája. Jó lenne, hogyha ezen a területen is jó hírekkel szolgálhatnánk. Vannak ugyanis új technológiák, új vízgazdálkodási technikák, amelyeket alkalmazva árcsökkenést, munkahelyteremtést és egyebeket lehetne elérni. Mindezek ellenére mégis eh, a polgárok másról sem hallanak, mint az árak növekedéséről. Elnök, köszönöm Inez, úgy gondolom, hogy ti vagytok benneket a vízügyi munkacsoportban. Eh, sok lehetőséget kaptatok a megszólalásra, azok, akik nem tagjai a munkacsoportnak, most kevesebb időből kell, hogy gazdálkodjanak. Köszönöm szépen, köszönöm igazgató úr, hogy eljött és hogy bemutatta, hogy mi az, amit tenni lehet a vízzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a víz alapvető fontosságú az ember számára. Gazdasági értékről van szó, élelmiszerről, amelyet minden ember használ, amelyel minden ember él. Azonban energiát is nyerhetünk a vízből, felhasználhatjuk az iparban is, természetesen alapvető mezőgazdasági fontossággal is bír a víz. Tudom, hogy eh, Európában eh, politikai téma is a víz, hiszen eh, jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Bizonyos területeken túl sok víz van, más területeken viszont kevesebb víz. Ez a regionalizmussal is összefügg bizonyos területeken sokat esik az eső, más európai térségekben gyakran van asszály. Tehát a jelenségek eléggé eltérőek Európa régióiban. Olyan programon kell elgondolkoznunk, amely lehetővé teszi azt, hogy a vizet úgy kezeljük, hogy mindenki hozzáférhessen. Egy úti tervet kellene létrehoznunk, hogy a vizet tárolni is tudjuk az energiastratégiában már van úti tervünk. Most a víz tekintetében is úti tervet kellene összeállítanunk. Jó lenne, hogyha egy energiahálózathoz hasonló vízhálózatot is létrehoznánk Európában. Hiszen említettem, bizonyos régiókban nagyon sok van. És ezekből a régiókból a vizet oda lehetne vinni, ahol asszály van. Szerintem a mai technológiával nem túl nehéz ilyen megoldásokat találni. Tehát szerintem mindenképpen legyen prioritás a víz is. Az összrendszerre kell figyelnünk, hogy az európai víz stratégiát kialakítsuk. Ez alapja lehetne a jó gazdálkodásnak, munkahelyeket lehetne teremteni. Számos régió is profitálhatna ebből a vízgazdálkodásból. Szerintem eljött az ideje annak, hogy elgondolkozunk azon, hogy a vízzel hogy bánhatunk úgy, hogy egész Európában mindenki vízhez jusson. Ez egy nagyon lényeges kérdés minnyánk számára. Köszönöm, Jolanta. De azért remélem Lengyelországból Portugáliáig nem épül majd vízvezeték. Reméljük, hogy Portugáliában azért marad elég víz. Vittorio Pródi. Köszönöm. Igazgató úr, hogy eljött. Úgy gondolom, hogy ez a dolog roppant fontos. Én is arra szeretnék utalni, mint az irányító tehát a klímaváltozási bizottság irányítóbizottsági tagjaként utalnék arra, hogy a víz a terület rendezés középpontjába is kerüljön. Azért, hogy a vízkészleteink lehetőleg sokáig megmaradjanak, hiszen ezzel elkerülhetjük az eróziót, valamint a víz hiányon is enyhíthetünk. Tehát a víznek abszolút prioritást kell élveznie. Mindenek előtt szerettem volna aláhúzni azt is, hogy a városi területeken különleges nehézségek jelentkezhetnek. Gyakran az a helyzet, hogy a talaj néhány helyen olyan kemény, hogy a víz nem tud behatolni, így a talajvíz szintje is csökken, éppen ezért nagyon nehéz a talaj struktúrát fenntartani ezeken a térségeken. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken erősebben kellene törődnünk a talajvíz feltöltéssel. gondoskodnunk kell arról is, hogy a talajvíz szintje inkább magasabb legyen. Tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy a víz természetes módon tárolódik majd a talajban, segítenünk kell. Főleg a városi vízgyűjtő területeken lényeges ez a kérdés. A városokban pedig különbséget tehettünk esővíz, ivóvíz és tiszta víz felhasználásra szánt víz között. A nem iható vizet például energia nyerésére is használhatnánk. Ezt a használati vizet. A szennyvizeket eh, például az ipari területeken még lehetne használni tehát a szennyezett vizet. Tehát, hogyha itt valamit tényleg tennünk kell, akkor az az legyen, hogy még egyszer elgondolkozunk a vízstratégián, hiszen a víz egy olyan érték, amelyet a közjó számára kell bocsátanunk. Legyen az a stratégia része, hogy ezt szem előtt tartjuk. Tehát töltsük fel a természetes talajvíz tárolókat, hiszen csökken a talajvíz szintje. Véleményem szerint ez nagyon fontos lenne annak érdekében, hogy a helyzetet kiegyenlítettebbé tegyük. Köszönöm. Most egy kicsit gyorsítok, mert van még egy nagy témánk, és pedig a légi forgalomról Krista Klassz. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, hiszen a víz specialistáink tényleg eh, nagyon alaposan foglalkoztak a témával. Egy nagyon fontos kérdésre utalnék. A víz eh, tekintetében mindenképpen szenzibilizálnunk kell az embereket, tudatosítanunk bennük a víz fontosságát. Azonban nagyon fontos itt a regionális megközelítés a szigetekről érkező kollégáinknak problémáik vannak, tehát a briteknek, az íreknek. Közös stratégiát kell kialakítanunk. Azok az országok, ahol bőven van víz, más problémával, más problémákkal küzdködnek a vízfelhasználás tekintetében és más tekintetben is. Más országokban viszont szárazság van, asszály. A stratégiát eh, tehát differenciáltan kell látnunk és azok az országok, ahol nem kell takarékoskodni a vízzel, ott is át kell alakítani a gondolkodást. A mezőgazdasági termelőket is meg kell említeni. Falkenberg úr említse meg a gazdákat is, hiszen eh, ők is élnek a vízzel, és a talajstratégiában mindenképpen beletartoznak a termelők is hiszen szűrik a vizet, és szűrés nélkül pedig nincsen egészséges vízfelhasználás. Ezt is tudatosítanunk kell, hogy az egészséges vízért a mezőgazdasági termelők is sokat tegyenek, és megtartsák szerepüket. Köszönöm. Végezetül pedig Karin Kadenbach. Holland, uh, äh, nehme ich beim Kollegen. Pródi kollégához szeretnék kapcsolatni, és azt szeretném elmondani, nagyon fontos, hogy az igazi problémákat nézzük meg a városokban. Például itt van a talajnak a túlzott tömítettsége, nagyon nagy vízmennyiséget vezetünk le a városokban, és ott nyilvánvalóan az esőzés is nagy problémát okoz, árvizekhez vezet, tehát meg kellene nézni, hogy ahol leesik csapadéként a víz, ott mit tudunk csinálni a vízzel, a jövőben figyelnünk kell a támogatási intézkedések során is, hogy a talajt egy olyan eszközként kell kezelni, ami fel tudja fogadni a vizet, be tudja fogadni a vizet, és így kellene elérni azt, hogy ezeket az ökoszisztémákat ezekre a célokra is jobban igénybe vesszük, és alkalmazzuk ezeket a rendszereket a víznek a öntisztulása elősegítésére is. Kurz. Jó. Már csak egyetlen egy kérdésem lenne a irányítási rendszerünkkel kapcsolatban. Nézzük meg azt, hogy a bizottságnak mi a elképzelése az irányítási rendszerrel kapcsolatban sok országban. Ugye az önkormányzatok a felelősek a vízellátásért, maradjon ez így a jövőben is, vagy ezt meg kell változtatni. Hogyha ezt lehet gyorsított tempóban tenni, az jó lenne, mert más pontok is vannak az utolsó ülésre. Először is szeretnék köszönetet mondani a sok visszajelzésért, hozzászólásért. Úgy gondolom, hogy összességében itt is azt látom, amit a plenáris ülésen, tehát mindenki ugyanabba az irányba húz a munka során. Az, amikről szóltak, például a demand managementen túlmutató gondolkodás, úgy gondolom, hogy a demand managementet, a kereslet managementet folytatnunk kell, és meg kell próbálnunk először is azzal a vízmennyiséggel, vízállományal hatékonyan gazdálkodni, ami már rendelkezésre áll, utána kell majd új forrásokat utána kell majd új forrásokat keresni. Természetesen holisztikusan kell megközelíteni ezt a problémát, és világosra kell tennünk magunk számára, hogy a víz esetében nagy regionális eltérések vannak. Úgy gondolom, hogy egy áprilisi tréfa volt az írott német sajtó részéről ez a zófej hasonlat. Én nem veszem magamra a saját főigazgatóságom nevében ezt az áprilisi tévát, az ezzel kapcsolatos ötletet, tehát ezt a zuhanyfej ötletet, ezt mi még nem vitattuk meg, ezt áprilisi tréfának tartjuk, és nyilván nem kívánjuk előírni azt, hogy az egyes európai országokban a polgárok milyen zuhanyzó fejjel fürödjenek, vagy szereljék föl a fürdőszobájukat. De az nyilvánvalóan lényeges, hogy a vízre úgy tekintsünk, mint egy szűkös erőforrásra, mint egy szűkös kincsre, és így gazdálkodjunk vele. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a legjobban kézben tartani a vízgazdálkodást. Ugyanakkor arra is szeretnék röviden utalni, hogy a regionális különbségek ellenére a víz esetében határokon átívelő problémákkal is gyakran találkozunk, és itt az illetékességek kérdése merül föl. Ön ugye azt mondta az Éber úr, hogy nagyon is jogilag megalapozottan, tisztán, világosan kell az illetékességeket meghatároznunk. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy ez nem fog vita nélkül sikerülni. Ha megnézem azt, hogy jelenleg milyen nehézségek vannak egyes tagállamokban, azzal kapcsolatban, hogy egy, hogy egy regionális vízgazdálkodási tervet felállítsanak, vízkészlet gazdálkodási tervet, és itt milyen illetékességi gondok vannak, és ha megnézem azt, hogy a Duna medre mentén 17 szuverén állam eh, kell majd, hogy megállapodjon egyféle vízgazdálkodási terben, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a vízrendszert, a Dunát, mint bármilyen más vízrendszert, csak közösen majd tudjuk értelmesen kezelni és csak közösen tudjuk értelmesen elosztani az ott rendelkezésre álló vízmennyiséget. Itt meg kell néznünk, hogy a közlekedés, a turizmus, az energiatermés, a mezőgazdaság, az ipar, stb. stb. stb. hogyan tud közösen értelmesen együttműködni. Már látjuk, hogy kevés kivétellel az Egyesült Királyság Ban is, és ezt elmondtam a bevezetőmben, illetve ez kifejezetten szerepel a jelentésünkben is, már az Egyesült Királyságban is vízhiányjal szenvednek jelenleg. Az Egyesült Királyság azt közölte, hogy a történelme során most szembesült a legnagyobb vízhiányjal. Tehát ami a problematikus, hogyha itt most kinézek ugye az ablakon, akkor azt látom, hogy újra esik az eső. Ami a probléma, hogy ennek ellenére Belgium is azt jelezte, hogy vízhiánya küzd. Még akkor is, hogyha most két milliméterrel több csapadék esett, mint szokott. Tehát egyik oldalon vízhiány van, ez azonban Európában a különböző helyeken, különböző időpontokban jelentkezik, másik oldalon viszont áradások és árvíz van Európában, ez gyakorlatilag az éghajlat változásnak a következménye, ez az a legalapvetőbb változás, amivel itt Európában szembesülünk. Úgy gondolom tehát, hogy ezzel foglalkoznunk kell, ezt jobban meg kell értenünk, ezeket a mechanizmusokat, meg kell értenünk, hogy a talajnak mi a szerepe ebben, és beszélnünk kell a víztárolási lehetőségekről is, hiszen a víz használati, víz, a víz körforgása, tehát a pára, a képződés, a csapadékként való visszaesés és a víz összegyűjtése a tengerekben, ez a víz körforgás, ez nagyon gyorsul, egész egyszerűen azért, mert írtjuk az erdőket, és így ezáltal csökkentjük a talajnak azt a képességét, hogy felfogja, befogadja a vizet, és lassítsa a víz körforgását a természetben. Tehát gyakorlatilag itt arról beszélhetünk, hogy gyors, gyors a víz körforgása, gyors a víz lefolyása, ezzel közösen kell foglalkoznunk, mert hogy ezek a problémák lokális szinten sokszor nem oldhatók meg csak határokon átívelően. Nem szeretnék minden egyes pontra kitérni, amit elhangzott. Erre majd még lesz lehetőségünk, hogyha megnézzük a blueprintet, a tervet konkrétan, de mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy érdekeltek vagyunk az önökkel való együttműködésben, fontosak számukra az önök elképzelései, nagyon sok technikai előkészítő munkát tettünk már, és nagyon sok további technikai előkészítő munkát kell majd végezni, de világos számunkra teljesen, hogy végső soron a technikai részleteken túlmenően itt mégiscsak politikai szempontokkal is foglalkoznunk kell, ahol szükségünk van az önök hozzájárulására, segítségére. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az elkövetkezendő évben, illetőleg ennek az évnek a második felében is nagyon sok lehetőségünk lesz itt közeledni egymáshoz, együttműködni egymással, és a nem, és nem ö, utolsó sorban a civil társadalommal, a nem kormányzati szervezetekkel is együttműködni, őket is nagyon be kell vonni ebbe a folyamatba. Azt a jelzést kaptam, hogy most fejezzem be a hozzászólásomat, hogyha kihagytam valamit, akkor elnézést kérek, mindent följegyeztem, és vissza fogok térni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen. Elnök, föl, feljegyzett mindent, nem, vész, nem megy semmi veszendőbe, mindenre visszatérünk, a, úgy gondolom, hogy a vízügyi munkacsoportnak a munkatársai szívesen állnak rendelkezésére, a blueprint elkészülésig eltelő időben is, a következő évben lesz a víz éve, lesz egy zöld hét, és ott fogunk majd foglalkozni ezzel a tervezettel. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a projektjeihez. Nos, akkor áttérnek a következő napi rendi pontra. Ez lenne, ez lenne még egy fontos pont a nyári szünet előtt, mert hogy ezen a területen is aktuális fejleményekről számolhatunk be. Joster Békét szeretném üdvözölni, a DG Klim főigazgatóját. Vele a légi közlekedésről és a légi közlekedés károsanyag kibocsátásáról fogunk eszmét cserélni. Ez fontos, mert fontos számunkra tudni, hogy mik a legújabb fejlemények, és fontos látnunk, hogy semmi sem halad a rossz irányba. Éppen ezért szeretném átadni rögtön önnek a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra az, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a bevezetőt. Lehet, hogy egy kis ö, ö, frissítésre van szükség, de most olyan két szektorról van szó, ahol több tevékenységre van szükség. A tengeri szektorral kapcsolatban az Európai Unió még nem tehát jogszabályozás, de 2008-ban született egy rendelet, és ennek értelmében a bizottságnak saját javaslata kellett előállni a régiokat illetően, akkor, hogyha 2011-re az IMO nem állt elő még megfelelő javaslattal. Ez kihat a következő évi munkaprogramunkra is, és az Európai Bizottság egy javaslattal fog előállni, kivéve, hogyha nemzetközi szinten nincsen nagyobb előrelépés. Időközben folynak az előkészítő ülések, Kalász és Hidegard biztosok magas szintű fórumot hoztak létre. Önök is, az NGO-k, kormányképviselők is részt vettek ebben. Az Európai Klímaváltozási Program kapcsán van egy technikai jellegű munka, de egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig az, hogy az Európai Bizottság még nem határozta meg a saját álláspontját, preferenciáját azzal kapcsolatban, hogy mit, mit fog javasolni, és számos elgondolást vizsgáltak meg, és szóba került a, egyfajta adófizetése is, egyfajta lefelezés, és ezt is figyelembe vesszük. Ahogy már korábban említettem, nemzetközi szinten, globális szinten nagyon korlátozott az előrelépés, mind a, a IMO esetében, mi pedig más szervezetek esetében, de nincsenek igazából kötelezettségvállalások és intézkedések sem. De ma az IMO Tengeri Védelmi Bizottsága ülésezik, és egész héten üléseznek, és reménykedünk abban, hogy sikerül majd megállapodni a hajók energiahatékonysága szempontjából, ez is nagyon fontos lépés lenne. Hogyha a bizottság előáll egy javaslattal jövőre, még akkor is kell egy az akkor csak egy javaslat lesz, és reméljük, hogy a globális szintű tegyelások tovább folyhatnak, és ez annak a kérdése lesz, hogy hogyan lehet optimizálni a szinergiákat a bizottság és a parlament között, és hogyan lehet folytatni a tárgyalásokat az IMO-val az ENSZ szintjén. És hát meglátjuk majd, hogy mennyire tudunk előre haladni. Tehát ennyit a tengeri szektorról. A repülések kapcsolatban bizonyára tudják, hogy itt eléggé heves a helyzet, voltak bizonyos újságcikkek a légi szektor bevonásá mellett és ellen az LTS rendszerben, és kicsit meglepő az, hogy ennyire heves vitát váltott ez ki, mert tulajdonképpen a jogszabályokat már 2008-ban az együttdöntéssel véglegesítettük, tehát az önök segítségével és a tanácssal együtt elfogadtuk a javaslatokat elsőprő többségeit az Európai Parlamentben, a tanácsban pedig egyhangulan fogadták el ezeket a javaslatokat, most pedig már végrehajtjuk ezeket a jogszabályokat, és elmondhatom, hogy a jogszabály végrehajtása úgy történik, ahogy azt terveztük. Ez azt jelenti, hogy ma a légi társaságoknak jelentést kell készíteniük. A jogalkotás végrehajtása a tagállamokban már szinte véget ért, és tudom, hogy van két fennmaradó kérdés, Ciprus és Németország ugyancsak haladnak előre, és az elmúlt pénteken a Bundesrat Németországban jóvá hagyta a jogalkotás végrehajtása, jogszabály végrehajtását. A bizottság megfogalmazza a benchmarkokat a szabad elkülönítéssel kapcsolatban. A tagállamok benyújthatták a információikat, illetve kérelmeiket, ez megtörtént. A bizottság most pedig szeptember 30-áig előáll a benchmarkokkal. Ezután, még az év vége előtt el kell mondjuk az egyéni egyes légitársaknak, hogy hogyan lehet szabadon megkapniuk az elköltéseket. Tehát a végrehajtás folyik, az LTS végrehajtása folyik. Ami van, az, a, az egy heves vita, ami, ami miatt keletkezett, hogy két USA-beli légitársaság lépéseket tett, és a múlt héten a, az Európai Bíróság első köve meghallgatta ezt a kérdést. A főügyész elmondta, hogy október 6-ára fogja kiadni a döntését, tehát a normális eljárás szerint addigra fogja majd véglegesíteni, illetve 6 hónap után fogja véglegesíteni ezután az ítéletét, a véleményét. Remélhetőleg az Európai Bíróság lényegi ítélettel fog előállni, vagyis ez alapján megoldhatjuk majd az ügyet. Hiszen mi önintézmény vagyunk, amely figyelembe veszi a jogszabályokat, a jogállamiságokat, itt is ezért pontosan egyértelműségre törekszünk. Ugyanakkor bilaterális tárgyalások is folynak, például az USA esetében, itt eh, egy nagyon fontos ülésre került sor Oszlóban. Számos kérdést felvetettek az USA részéről, és emiatt nagyon gyümölcsöző volt a vita. Ezen kívül vitázunk, illetve tárgyalásokat folytatunk Oroszországgal és Kínával, és, és elmondhatom, hogy ezek a tárgyalások rendkívül bonyolultak. Számos eh, esetről van szó, jó érveink vannak, és nagyon elkötelezettek vagyunk a nemzetközi fellépés irányába is, hogy az IA eh, CO sem állt elő semmilyen fajta újfajta szabályra. ezért az Európai Unió arra adott, hogy egy maga lép fel. Megpróbáljuk megvédeni a jogszabályainkat, és úgy vélem, hogy ezt is tesszük. Azt kérdezik tehát most, hogy miről is beszélünk most azon országok kapcsán, amiket említettem, van egy eleme a jogszabálynak, ez pedig a megfelelő intézkedések kérdése. Ennek értelmében kivételt lehet adni olyan légitársaság esetében, eh, ahol egy harmadik ország hasonló intézkedést tesz a kibocsátás kapcsán. Ezt mondjuk nekik, hogyha egy ország hasonló intézkedéseket tesz, akkor mentesítést tudunk nekik adni a bejövő repülők előírásait illetően. Még jogi döntést tettünk arra, hogy az etésbe bevonjuk a légi közlekedést, a bizottság pedig arra magát, hogy megvizsgálja a nem széndiokszidhoz kötődő kihatásokat és Ezeket is vizsgáljuk jelenleg, mert jó felismerni a hatást, viszont nagyon nehéz meghatározni azt, hogy milyen mértékű a hatás. Nagyon sok, nagyon sok vizsgálat folyik az IPCC keretén belül is, és, és nagyon szorosan követjük az új eredményeket, de óvatosak maradunk, és a javaslataink akkor fognak megszületni, hogyha a nem széndiokszidhoz kötődő környezeti hatások mértéke már egyértelmű. Remélem, hogy a legtöbb pontra tudtam válaszolni, de szívesen megválaszolom az önök kérdését a viták során. Köszönöm szépen. Del Béke úr, nagyon fontos dolgokat hallottunk, és az ETS szabályzás él hatályba lépése előtt jelentkeznek most itt olyan emberek vagy országok, amelyek megpróbálják megtorpadózni ezt. Az Európai Bíróság főtanácsnoka nem január 1-én, hanem valamikor jövőre adja le szakvéleményét. A másik vágány, az Egyesült Államok, a nagyok is megjelentek, de sok kis ország is van, és remélem, hogy a nagy és a kis országok között nem teszünk különbséget, hogy a nagyok előnyeket kapjanak, a kicsik meg eh, nem. Hat képviselő kért szót, kettő perc jut különben nem lesz időnk. Péter Líze. Igen, köszönöm. Köszönöm Jasztel Béke a előadást, és jó, hogy Barroso elnökig a bizottságban mindenki támogatja ezt a jogalkotási szándékot. Jogi vizsgálatok után említenék egy fő érvet, amelyet használunk a választók körzeteinkben is, ez pedig az, hogyha európaiként zárt sorokban eh, egységesen lépünk fel, akkor a Kína és az Egyesült Államokkal szemben is védhetjük érdekeinket. Évekig eh, vitáztunk, azért mert Kína és az Egyesült Államok fenyegettek, de most egy nagyon jó érv lenne ez. És az amerikaiaknak és a kínaiaknak pedig nagyon hangosan kell kiabálniuk, és akkor sem fogjuk megváltoztatni a jogalkotásunkat. Nézzük meg, hogy milyen a helyzet a nemzeti jegyadókban. Az Egyesült Államokban 16 dollár adót vetett ki mindazon jegyekre, amelyek az Egyesült Államokba beutazást, vagy azonnan való kiutazást szolgálják. És tehát szerintem a kibocsátás csökkentés hasznosabb lenne, mint a jegyeladásra kivetett adó. Mint ahogy Németország, Ausztria esetén is látjuk. Három rövid kérdésem lenne. Milyen megfelelő intézkedésekre gondol? Van-e valamilyen képlet, amely alapján őket kiszámítják? Mit fogad el majd a bizottság, és mit nem? Második, az NOx kibocsátások tekintetében a bizottság pontosabb volt, mint amit most Delbéka úrtól hallottunk, hiszen itt van egy időkeret, egy időterv is, és aláhúznám, hogy a kankúni megbeszéléseim során kiderült, hogy a tagállamoknak kellene tovább haladniuk. Gilles Parnyot. Elnök úr. Azok a témák, amelyekkel ideérkezett hozzánk, gazdaságilag nagyon kényesek. Éppen azt említette, hogy nagyon nehéz a téma, és a média is foglalkozik a témával. Vannak Oroszországgal, az Egyesült Államokkal bilaterális tárgyalások, ugyanúgy, mint Kínával. Tehát mindenki aggódik. Mindenki aggódik, hogy az európai légitársaságok eh, szenvednek majd, hiszen már most is érinti őket a gazdasági válság. A fúziók napirenden vannak, a repülőgépgyártók is aggódnak. Kína azt mondja, hogy ha nem változtatják meg a rendszert, akkor Kína nem is vásárol több Airbus-t. És a repülőterek is aggódnak. Már most tudjuk, hogy bizonyos országok és vállalatok azt mondják, hogy az Európai Unión kívül fognak telephelye rendelkezni. Hogy például mondjuk ne Európában szálljanak le az amerikai utakon, hanem valahol a arab öbölben. És júniusban az Európai Bizottság véleményét is hallottuk ehhez a témához. A bizottság azt mondja, hogy csak semmi pánik, néhány intézkedéstől eltekintve, amelyeket itt is hallhattunk, főleg a a végén, nem lesz sok, azonban az egész ipar, az ipar szövetségek, a gyártók, a repülőterek a célkitűzések miatt mellett más is javasoltak. Vannak már tanulmányok az esetleges intézkedések kihatásairól? Köszönöm. Köszönöm, hogy elmondta, hogy mi történik a légi és a tengeri közlekedésben. A bizottságot meg szeretném dicsérni, hogy ragaszkodik azokhoz a törvényekhez, amelyeket megszavaztuk. Hát ez nagyon fontos, hiszen így együttműködünk. Mindenki idegessé válik, és mi döntöttük el ezeket a jogszabályokat, akkor be is kell tartanunk őket. És a bizottság pedig legyen erős. Egy kicsit zavart az a szó, hogy a megfelelő intézkedések, az equivalent measures a megfelelő, ekvivalens intézkedések. Tehát nem tudom, hogy például Kínában vagy az Egyesült Államokban vannak-e ilyen megfelelő intézkedések, engem a szó zavar egy kicsit. Ami a NOx vonatkozik, ahogy Péter Líze mondta, sokkal világosabbak vagyunk a jogalkotásban, hiszen itt az van, hogy a bizottság már 2008-ban foglalkozott a NOx klímára gyakorolt hatásával. És megígértük, hogy jogalkotásilag teszünk valamit, tehát itt a bizottság is legyen egy kicsit bátrabb. A hajókról világos, hogy szükségünk van egy javaslatra, hogy mikor, azt mondta, hogy jövőre, igazából az adó jog alapján gondolkodom. Tehát azt mondta, hogy még nem tudják, hogy hogy legyen ez, de a jogalap, nem tudom, hogy elégséges-e egy ilyen adó vagy járulék kiszabására, ez problémás lesz. Tehát az a fontos, hogy meglegyen a korrekt jogi alap. És már a piacon is szó van hogy mi legyen a bevételekkel. Katrin, köszönöm. Jos. Um, uh, en bedankt voor de uitleg. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, Jos. Sok mindent hallhatunk a sajtóban, és a parlamentben is foglalkozunk ezzel. Egy másik fajta kérdésem, ami csatlakozik ehhez, az ősszel elkezdjük az energiaadó jogszabályok áttekintését. A klíma szempontjából is érdeklődve fogják ezt majd tekinteni, és lenne egy javaslatom, hiszen én vagyok a jelentéstevője a Miszakbizottságunk részéről a véleménynek. A tengeri közlekedés kapcsán, a légközlekedés kapcsán eh, is vannak javaslatok, hiszen hiszen itt mindenképpen valamit tenni kell a rossz eh, fejlődések ellen a szektorban. Köszönöm, Vittorio Pródi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Ferbéke úr, hogy eljött közénk. Természetesen gondoskodni kell arról, hogy a légi közlekedésnek a üzemanyagadó alóli mentességét kézbe vegyük. Itt egy rossz szokás van, ami a múltból maradt ránk, ezzel foglalkozni kell tehát. Az ekvivalens intézkedés az Egyesült Államok esetében például azt jelentheti, hogy valami fajta hasonló jogszabályt hozunk, mint a cap dividend jogszabály. Tehát egy olyan intézkedést kellene hozni, amely megfelel az amerikai intézkedésnek, és hasonló előnyökkel jár a lakosság számára, mint Amerikában. Hogyha tehát többletköltség költségek merülnek fel a lakosság számára, azt kompenzálni kell. Tehát itt egy, egyfajta újraelosztásra van szükség ami pedig a nem széndiokszid kibocsátásokat, vagy a széndiokszidon kívüli egyéb károsanyag kibocsátásokat illeti, ezeknek is fontos a kérdése. Itt Európában voltak előrelépések az egységes európai eh, légtér tisztasága területén. Gondoskodtunk arról, hogy sokkal jobb teljesítményű motorok legyenek a légiközlekedési eszközökben, amelyeknek alacsonyabb a nitrogén oxid kibocsátása. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy pontosan az alacsonyabb stratoszférában közlekedő légijárművek olyan, olyan hamu részecskéket bocsátanak ki, amik nagyon káros hatásúak. Tehát a troposzférával szemben a stratoszférában az a helyzet, hogy ezek a részecskék, szennyező részecskék sokkal hosszabb ideig, akár éveken keresztül megmaradnak. Ezt figyelembe kell venni, elnök. Matthias Hróte. Köszönöm szépen a fejtegetéseit. Ennek a dossziénak én vagyok az állnék előadója, és annak idén hozzájárultunk mindannyian ahhoz, eh, hogy így legyenek a dolgok, mert hogy a bizottság kinyilvánította, hogy lesz egy ilyen irányú jogszabályjavaslat. Éppen ezért csodálkozom, hogy ezt még mindig nem látjuk, éppen ezért kérem, hogy a lehető leggyorsabban álljanak elő valamilyen javaslata alapvetően. Eh, ez ugye a kedvünket szekte. Én támogat támogattam ezt annak idején, támogattam önöket a harcokban, és úgy gondolom, hogy itt a parlamentben nagy többséggel azt kértük, hogy az emissziós kereskedelmi, kvótakereskedelmi rendszerbe vonják be a légi közlekedést is. Hogyha az a tendencia a tagállamokban, hogy ilyen és olyan légi közlekedési adókat vezetnek be, Ugye mi azt mondtuk, hogy 5,7 tonna feletti járműveket vonjuk be. Németországban például most az ilyen szigetekre közlekedő légijárműveket nem terheli adó, tehát ott is az a trend, és Európában is az a trend, amit meg kell előzni, hogy kifejlesztettünk egy, egy, egy, egy megfelelő rendpolitikai eszközt, amit alkalmaznunk kell. Erre kapta a mi támogatásunkat, és ez fogja a mi klímavédelmi politikánk hitelességét is növelni. Nem saját kezdeményezésű jelentések fogják ezt tenni, hanem az, hogyha a rendelkezésünkre álló hatalmi eszközökkel védjük a pozíciónkat. Líze kolléga mondta már, hogy nemzetközi szinten el fogjuk veszíteni a klímapolitikai hitelességünket, hogyha nem így történik. Elnök, köszönöm. Richard Zibel utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Én is szeretném a támogatásomat kinyilvánítani Terbéke úr. Úgy gondolom, hogy a belpolitikai, Európán belüli politikai támogatottság kérdését is fel kell vetni, hiszen a légi szektor, légi közlekedési szektor nagyon nagy növekedés mutat, és nem szabad, hogy stratégiailag megterheljük ezt a szektort. Gondoljunk arra, további költségek, adók vannak a légiközlekedésben, ezeket megfelelően ki kell mutatni a tagállamok ugyanis azt a tendenciát mutatjuk, mutatják, hogy, hogy, hogy megnövelik ugye az adókat, az egyes szektor specifikus adókat, aztán a bevételeket nem jutatják vissza ehhez a szektorhoz, hanem egy nagy közös kalapba vetik bele. Tehát jó lenne, hogyha volt a kereskedelmi rendszernél lenne valami fajta címkézési, nyilvántartási rendszer, ami hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen az átláthatóság ezen a területen és látnánk, hogy mik a bevételek. Aztán a, köz, a tengeri hajózásnak, illetve a víziközlekedésnek is fontos a szerepe. Annak a valószínűsége, hogy nemzetközi szinten e, az európai lépések előtt történni fog valami, ennek az esélye nagyon csekély, tehát itt is e, a jó irányba kell haladnunk, és természetesen fontos az, amit hallottunk, hogy világos adatokkal kell rendelkeznünk, ugyanis annak a, a, a valószínűsége, hogy, hogy itt pereket indítanak, az nagyon nagy, és a, jó lenne, hogyha a klímapolitikai szempontból pozitív eredményeket értünk, érnénk el, és nem hagynánk itt szabályozási hézagot, mert nagyon ká, nagy károkat okozna. Elnök, köszönöm, úgy gondolom, hogy az üzenet az világos, a parlament arra kéri a bizottságot, hogy ne engedjen, maradjon kemény ugyanis azt kell, hogy lássuk, hogy más országok légitársaságai tönkreteszik a jogalkotásunkat, meg kell próbálnunk, tehát kitartóaknak, állhatatosaknak maradni, és adott esetben a Luxemburgi Európai Bíróság előtt is az álláspontunkat megvédeni. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm a támogatást, és köszönöm az erős jogalkotást, amely a teljes társjogalkotás folyamán átment. Említette itt valaki a kínai Airbus rendeléseket például. Mi azt látjuk, hogy Airbusnak nagyon jól bejött a Le Bourget-i esemény, a médiában is ezt láttuk. Szerintem tegyük helyére a dolgokat. Úgy gondolom, hogy az egyetlen érték az az, hogy az Airbus, vagy az egyetlen kérdés, hogy az Airbus megfelelő gépeket gyárta a jövőre, megfelelően hatékonyak lesznek, hogy a piacon kívánatosak legyenek. Hát itt vannak ezek a megfelelő intézkedések, az equivalent measures. A klíma tárgyalásokra koncentrálunk itt, és sajnos itt nem kapjuk meg az Egyesült Államok támogatását. Miért? Azért, mert a felelősség elve más. Mi itt globális versenytársakkal tárgyalunk, és igazából nem a kínai parasztok ülnek a gépeken, hanem mondjuk üzletemberek. Tehát teljes mértékben globális a verseny. És itt differenciálni kell a kérdéseket. A szilárd verseny nagyon fontos ebben a piaci szegmensben. Jó lenne a nemzetközi polgári légiközlekedési társaságnak is, hogyha társunk lenne, jobb lenne, hogyha jobban együttműködnénk, hiszen megvan a globális piac, és foglalkozni kell azzal is, ami nem Európában zajlik. Ami pedig a megfelelő intézkedéseket illeti, az egyenlő versenyhelyzetre gondolunk itt. A megfelelő intézkedések elismerése nem engedi meg, hogy az egyik vagy a másik légitársaság kiemelt elbánásban részesüljön. Nagyon fontos itt az egyenlő, a megfelelő kritériumok javaslatokat kidolgozni, de a bizottság nem felejti el a témát. Eddig még nem tett le senki konkrét javaslatokat ilyen intézkedésekre. Egy 22 százalékos korlátozásról van szó a kínai jelenlegi helyzethez képest, vagy az Egyesült Államok helyzetéhez képest azonban még konkrét javaslatokat nem tettek le a tagállamok, és amíg nem tettek le javaslatokat, nem is tudjuk ezeket megítélni. Még egy megjegyzésem lenne, ez az energia adó irányelv. Nagyon fontos meggondolás az, hogy legyen egy energiaadó. Ez egy nagyon vonzó eszköz, azonban erről a tanácsban egyhangúan kellene szavazni, és éppen ezért ez egy kihívás. A múltban az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer mintáját követtük, és ehhez minősített többség kellett. A tanácsban óriási különbség van a kettő között. Tehát, hogyha a 90-es százalékok szénenergia vitáját most felélénkítenénk, akkor valószínűleg soha nem érnénk el sikert, hiszen a kibocsátás kereskedelem most itt van, ennek az architektúrának a talaján kell tovább lépnünk. A nem széndiokszid alapú kibocsátások, a NOx kibocsátások témájáról annyit mondanék, hogy a kollégáimmal megbeszélem, de nagyon fontos dolog az, hogy hangsúlyozzuk most azt, hogy működjön a rendszer nemzetközi szinten. És gondolom, hogy a kevés forrásunkat ez jobban fogyasztja, mint gondoltuk volna. A világ nagyon nagy, nagyon sok a bilaterális tevékenység, amit úgy szintén figyelembe kell vennünk, és vannak prioritások is, hogy hova fektessük be forrásainkat. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kérdést megválaszoltam, de a kollégáim is feljegyeztek mindent, és mindenképpen folytatjuk a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jóst Del Béke, köszönöm, hogy eljött a bizonság, bizottságunkba, és a parlamentben pedig nem fogunk hátrálni. Tehát, amit eldöntöttünk, az Európai Unióban a tanácssal és a bizottsággal együtt ahhoz ragaszkodunk. A délután remélem találkozunk, hiszen eh, a lengyel egészségügyi miniszter érkezik hozzánk, és eh, utána még eh, beszélünk bizonyos konkrét alkalmazásokról is.